Grazie. Possiamo iniziare i nostri lavori. Buongiorno. Kezdjük a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy szokás szerint interneten közvetítik az ülést. Az első napirendi pont a napirend elfogadása. A napirend tervezetet szeptember 28-án kiosztottuk. Hogyha nincsenek kifogások ezzel szemben, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Az elnök közleményei. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a szeptember 28-ai ülésen a koordinátorok megállapodásra jutottak egyes kinevezéseket illetően, felolvasnám ezeket, esetleges észrevételek hiányában ezek elfogadottnak tekintendők konzultációs elfogadási folyamat Írland, írországi garanciákat illetően. A Lisszaboni szerződés keretében kért Írország garanciákat, amelyeket jegyzőkönyvé alakítottak. A néppárt kapja a jelentést. Nem tudom, hogy Inigo meg tudja oldani ezeket a fenntartásokat, meglátjuk. A cseh köztársasággal kapcsolatos konzultáció és elfogadási jegyzőkönyv. Itt ugyanerről van szó, a Lisszabon szerződéshez kapcsolódik ez a téma itt, mert teljes politikai megállapodás született a tanácsban. DAF urat javasolják a koordinátorok jelentéstevőnek. Köszönöm. Az AFET véleménye Horvátország csatlakozása vonatkozásában a koordinátorok Trzavskovski urat jelölték, az uniós polgárság éve 2013, itt Hefner kolléga lesz a vélemény megfogalmazója, és még egyszer itt van Dafur, akit jelentéstevőnek javasoltak, a név szerinti ö, szavazással való ö, szavazást illetően a bizottságban. Tehát, hogy mindig név szerinti szavazás legyen záró szavazásnál a bizottságokban. Ez tehát az anyag témája. Hogyha senkinek nincs észrevétel ezzel kapcsolatban, akkor ezeket a kinevezéseket elfogadás, elfogadottnak tekintjük. Írni fogok Barroso elnök úrnak, hogy tájékoztassam őt, hogy esetleges módosításokat kérjek a szerződéseket illetően, mégpedig a gazdasági irányítás tárgyában elképzelhető az is, hogy a tanács időközben konkrét javaslatokkal áll majd elő, és ebben az esetben meghívom majd őt, mert mint Barozó úrat, hogyha a koordinátorok is egyetértenek ezzel, illetve Fan Rompuy elnök urat meghívom majd ide a szakbizottságba. Így állapodtunk meg tehát a korábbi ülések jegyzőkönyveinek elfogadása, ezeket szintén kiosztottuk, illetve egy jegyzőkönyvről van szó mindössze, 2011. szeptember 7-i jegyzőkönyvez. Hogyha nem érkeznek észrevételek az ülés vége előtt, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most pedig áttérünk a legfontosabb uh, napirendi pontra ma délelőtt, és ez pedig a képviselők magatartási kódexének módosítása a pénzügyi érdekek, érdekkonfliktusok tárgyában. Az utolsó ülésen már általános vitát tartottunk erről a témáról, kiosztottuk a szöveget, a magatartási kódex szövegét, a mellékletet, ezt egy munkacsoport készítette el, és politikai szinten az elnökök értekezlete elfogadta ezt az anyagot. Ezt a szöveget tehát bemutattuk, mindenki elolvasta, mert vitáztunk róla. Mostanáig különösebb észrevételeket nem kaptam ezzel kapcsolatban. Bemutatom most jelentést semet, hiszen én vagyok a jelentéstevő, ahogyan önök ezt tudják. emlékeztetve arra, hogy ezen szakbizottság illetékessége a szabályzat módosítására irányul, és a 232-es cikk alapján az Európai Unió működéséről szóló szerződésről van szó, módosítjuk ezt a szabályzatot. Ez azt jelenti, hogy ezt a magatartási kódexet be kell illeszteni a szabályzatba. Most bemutattam a szöveget úgy, ahogyan ez a munkacsoport munkája eredményeként megszületett, illetve az elnökök értekezletén. Mindenféleképpen jó lenne, hogyha hamar le tudnánk ezt az ügyet zárni, és ne lenne túl sok módosítás. Van néhány kisebb probléma, már a múlt alkalommal jeleztem ezt nem akarom most a szöveget bemutatni, hiszen ezt kiosztottam. Azt hiszem, hogy ezzel csak az időnket vesztegetnénk, hogyha a szövegről beszélnénk. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy itt általános elvekről, általános magatartási szabályokról van szó, arról a kötelezettségről, hogy a pénzügyi érdekeket be kell jelenteni a mandátum ideje alatt az esetleges szankciókat is előirányozza ez a szöveg, hogyha valaki megsérti a magatartási kódexet. Tehát euróban vannak szemszerűsítve ezek a szabályok, amennyiben itt arról is van szó, hogy kapnak-e olyan adományokat az európai parlamenti képviselők, amelyek politikai tevékenységüket módosítanák. Nos, ez a magatartási kódex beillesztendő a szabályzatba, és a szabályzatban már van egy cikk, a 19-es? Nem, de mégiscsak a 19-es cikk, nem, nem 9-es, amely a korábbi magatartási kódexre utal. Másodszorban a legkényesebb dolog a szankciók kérdése, mert a munkacsoport által elfogadott szöveg számos szankciót felsorol, amelyek ugyanazok, mint amelyek a 153-as cikkben szerepelnek, de itt van egy plusz szankció, és erre szeretném felhívni a figyelmüket. Tehát ezek a szankciók már szerepelnek a 153-as cikkben, de ugyanebben a szabályzatban már általános szankcióként is felmerülnek ezek, abban az esetben, hogyha a parlamenti képviselők megsértenék kötelezettségeiket. A magatartási kódex, amelyet tehát a figyelmükbe, a figyelmükbe ajánlok, ugyanezeket a szankciókat külön felsorolja az egyes mellékleté válik majd ez a magatartási kódex. A jogszabály egyszerűsítés okán talán a, elég lenne a 153-as cikkre utalni, ahelyett, hogy újra felsorolnánk ezeket a szankciókat, hiszen a 153-as cikk már tartalmazza ugyanezeket a szankciókat. Ez csupán az én véleményem. Azt hiszem, hogy a jobb jogszabály egyszerűség okán jobb lenne utalni csupán a 153-as cikkre. Aztán van még itt egy plusz szankció, a jelentés tevői feladat vagy mandátum visszavonása egy parlamenti képviselő esetében. Ez teljesen új, és elég logikus is, mert uh, itt a parlamenti munka átláthatóságról van szó, és esetleg a parlamenti képviselőt nyomás alá helyezhetik bizonyos esetekben, és ilyenkor meg kell fosztani őt jelentéstevői tisztségétől. Ez számomra logikusnak tűnik. Hogyan lehet ezt a szankciót elhelyezni a többi rendszerében, hogyha csupán a 153-as cikre akarunk utalni, és nem akarjuk felsorolni az egyes mellékletben ezeket a szankciókat. Nos, ebben az esetben ezt az új szankciót hozzá kellene fűzni a 153-as cikkhez. De hogyan lehet a 153-as cikkhez ezt a ö, szankciót hozzáfűzni, amikor a 19-es cikkben szerepel a szankciók alkalmazásának módozata, amely cikk a 19-es előirányozza hogy az elnök kompetens a szankciók alkalmazásában, de az olyan esetben, amikor a, az elnök, az alelnök, a szakbizottsági elnök, tehát a megválasztott mandátumok visszavonásáról van szó, akkor akkor az elnökök értekezlete minősített többséggel a plenáris elé bocsájthatja ezt a kérdést, amely szavaz a kérdésről. Helyes tehát ezt a rendszert alkalmazni a jelentéstevői mandátum visszavonására vonatkozóan is. Valójában a magatartási kódex, ahogyan ezt a munkacsoport és az elnökök értekezlet eljuttatta hozzánk, Tehát amíg ott van a megválasztott mandátum visszavonása, az, hogy erről a plenárisnak kell döntenie, ami viszont a mandátum visszavonását illeti, ott az elnökök értekezleti, értekezlete javasolja ezt a szankciót. De a lehetséges megoldási lehetőségek, tehát ebben az esetben kettő van ilyen. Az első az lenne, hogy a jelentésemben van ez leírva és javasolva, hogy ilyen esetben ezt a jelentéstevő tisztséget megválasztott tisztségnek kellene tekinteni kicsit, kicsit erőltetett módon. és ugyanazokat a szabályokat kellene alkalmazni, tehát a jelentéstevői mandátumtól való megfosztásra, mint az összes többi ilyen esetre. Tehát a 19-es cikket ki kellene egészíteni ezzel, ez tehát egy jelentéstevői módosító. Itt a 19-es cikkhez kellene hozzáfűzni a következőket. tehát, amikor itt bármilyen más tisztségről ö, beszélünk, mint például a jelentéstevői tisztség, akkor erre a, az esetre kellene a 153-as cikkben tartalmazottakat alkalmazni. Tehát ilyen esetben a jelentéstevői mandátumot is választott tisztségnek tekintenénk. Milyen nehézséget látok ebben, és miért is szeretném, hogyha mindenki kifejezni véleményét ezzel kapcsolatban. Egy módosítót szeretnék benyújtani, tehát ilyen értelemben, és kérem, hogy értékeljék ezt a második tézist, amit most javaslok. Az első kérdés, ami felvetődik, az az, hogy a jelentéstevői mandátumot választott tisztségnek, mandátumnak tekinteni, ez egy kicsit erőltetett dolognak tűnik számomra, hiszen itt megállapodások eredményéről van szó, a koordinátorok között, amikor valakit jelentéstevőnek jelölnek ki, illetve van ez a pontrendszer a különböző frakciók között, és ezek befolyásolják a jelentéstevői tisztség odaítélését. Aztán van egy második dolog itt a szankciók fokozatai között. A legsúlyosabb szankció a megválasztott parlamenti képviselői mandátum vissza a választott tisztség visszavonása, tehát az elnök, alelnök és a többi. És aztán van egy másik eljárás is, amikor nem az elnök, hanem az elnökök értekezet és a plenáris alkalmazza az adott szankciót. Lehet-e ezeket a szankciókat ö, súlyosságukban összevetni a jelentéstevői mandátum megfosztására irányuló szankció súlyosságával? Hát azt hiszem, hogy ez általában nem így van, hiszen nem ugyanaz az, hogy valakit megfosztanak egy szakbizottsági elnöki tisztségtől, vagy egy alelnöki tisztségtől, meg az, amikor valakit megfosztanak attól a lehetőségtől, hogy jelentéstevő legyen. Tehát a választott tisztségektől való megfosztás, most szoros értelemben, ez a plenáris feladata, ne, neki kell döntenie erről, ami viszont a jelentéstevő tisztségeket illeti, ott a szakbizottságban kell ezekről dönteni. Tehát el tudnék képzelni egy módosított az általam bemutatott szöveghez, abban az értelemben, hogy itt az illetékességet a szakbizottságnak kellene tulajdonítani, tehát a szakbizottság dönthetne a jelentéstevői tisztségtől való megfosztásról. Ezek tehát az egyetlen kétségeim e tekintetben figyelmükbe bocsájtom ezeket, kérem, hogy figyelmesen olvassák el a szöveget. Talán néhány formális kiigazításra szükség lesz a szövegben, hogyha meg akarunk felelni kötelességünknek, oly módon, hogy a szabályzatot ö, teljes ö, mértékben kiegészítsük. A jelenlegi magatartási kódexben szerepel, hogy be kell jelenteni az úgynevezett intergrupok tól kapott hozzájárulásokat is. Ez a magatartási kódexben nem ismétlődik meg ez a szabály, de ez, számomra ez csupán egy feledékenységnek, nem pedig egy politikai szándék eredményének tűnik. Tehát ezt a rendelkezést is be lehetne illeszteni a szövegünkben, hisz, szövegünkben hiszen ez most megtalálható a magatartási kódexben. A 39-es cégben nem, a 32-es, javítja magát az elnök. Nos, ezekről a pontokról megnyitom a vitát, ki is kért szót, elsőként Ferrero. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az elnök úr is már leszögezte, a mai témánk kiemelkedő jelentőségű. Ez abból adódik, hogy a gazdasági válság miatt egyfajta politikai mezőben mozgunk, ami hát gyakorlatilag úgy fogalmazható meg, hogy az Európai Unió szintjén és egyes tagállamokban ö, csökken az unió támogatottsága, nagy kihívások előtt állunk, és vannak a társadalomnak olyan rétegei, akik apolitikusak, vannak akik politikusak, de más újfajta politizálást kívánnának. Amikor megkérdezzük a polgárokat, és ami ezekből az eredményekből tudható, az látható, hogy maguk a politikusok az emberek kritikájának a célpontjai, tehát nyilvánvaló, hogy valamit tennünk kell, ahhoz, hogy legitimebb módon tudjunk politizálni, hogy átláthatóbb legyen a politika csinálás, az reformokra van szükség. Tehát jó, hogy ez a téma most felmerült, szükséges, hogy erről beszéljünk. Az Európai Unión belül egyre erősebb az euroszkepticizmus, az EU intézmények iránti bizalmatlanság. A vita fő elemei benne vannak a jelentésben. Ezek között az egyik az, hogy a polgárokhoz közelebb kell hozni intézményeinket, átláthatóbbá kell őket tenni, és az eljárásokat, és látniuk kell a választóknak, hogy a képviselői munka is egyfajta erkölcsi kódexhez kötött, és ezt be is kell tartani nyilván. A munkacsoportban eddig elvégzett munka szerintem sokféle és jó eredményt hozott, és ahogy Kazini elnök úr is elmondta, pozitív fogadtatásra talált már is a jelentésünk több helyütt. Elnök úr elmondta, hogy most az a legfontosabb, hogy ezeket a változtatásokat gyorsan ültessük át a gyakorlatba, és a polgárok bizalmát nyerjük vissza. Egyértelmű látható lépésekkel. Itt a bizottságban régóta zajlik már ez az előkészítő munka. Többek között ugye létrehoztuk a lobbisták nyilvántartását, és megnyíltunk sok tekintetben a polgárok felé, és a polgárok sokkal jobban ellenőrizhetik, hogy mit csinálunk, hogyan csináljuk, tehát jobban beret láthatnak már most is munkánk eredményeképpen abba, amit történik. A tovább lépés iránya pedig az egyszerűsítés. Erről szeretnék most szólni. Sok országban hasonló a trend, vagyis, hogy arra törekszenek, hogy a bonyolult szabályokat érthetőbbé tegyék, az különféle interpretációkat egyértelműsítsék, és a kiskapukat kizárják. Én is híve vagyok az egyszerűsítésnek, és az előírások, szabályok közvetlenségének, érthetőségének. Örülök annak, hogy van egy ilyen tanácsadó bizottság, amelyhez fordulhatnak a képviselők most, amikor saját kötelezettségeiket és saját működési korlátaikat akarják jobban megismerni. Voltak esetek, amikor képviselők megsértették ezek a szabályokat, és nem feltétlenül azért, mert rossz szándékúak voltak, részben a tudatlanság, a szabályok kevésbé való ismerete, illetve többféle magyarázási lehetősége volt ennek az oka. Tehát most sem feltételezem, hogy bárkiben rossz szándék lenne, és tudatosan meg akarná sérteni ezeket a szabályokat. Daffur egyébként szerintem egyetért azzal, amit mondok. Régóta ismerem őt, már amikor Spanyolországban politizáltam akkor, és tudom, hogy a köztisztviselői és a képviselői státuszoknak az angol száz megközelítése teljesen más, mint nálunk. A kiválasztásukkor az első prioritás az integritás. Ha nem tisztességesek, akkor hát annál még rosszabb, hogy még nem is kompetensek, de nem a kompetencia, hanem a tisztesség az első szempont és most szeretnénk ezt itt is megvalósítani, hogy ebből induljunk ki, így határozzuk meg a korlátainkat, és egyetértek az elnök úr módosító javaslataival. Ami a szankciókat és a rájuk vonatkozó szabályokat illeti pedig, nem tudok konkrét választ adni a felvetésekre ebben a pillanatban, de a frakciómat megkérdezem, és igyekszem gyorsan reagálni a titkárság felé a frakcióm nevében a felvetett kérdésekre. Egy biztos, hogy az, az előadók mandátumát meg kell különböztetni a képviselői mandátumtól, mert a képviselői mandátumot a polgárok adják nekünk és egy választott személy visszahívásához nagyon rendkívüli feltételek kellenek, hogy teljesüljenek. Spanyolországban ez még alkotmánybírósági eljáráshoz is kötött. Azt mondja ki az alkotmánybírósági határozat, hogyha büntető eljárást indítanak a képviselő ellen, akkor csak egy hatályos bírósági döntés után lehet a képviselő szemben, képviselővel szemben bármilyen felfüggesztési eljárást kezdeményezni. Tehát egy képviselő visszahívása és egy előadó, egy jelentéstevő visszahívása között nagy különbséget kell tenni. Ha egy előadó ö, vétkezik, akkor ez emiatt történhetnek frakción belüli politikai szankciók, de maga a választott státusz, a képviselő státusz sokkal szigorúbb követelmények teljesülés esetén szüntethető csak meg. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon ügyesen fűzi bele azt, amit mi most szeretnénk az eljárási szabályzatba. Ezzel együtt lenne néhány két-három megjegyzésem azzal kapcsolatban, amit az elnök úr elmondott. Ami az előadók ügyét illeti, szerintem szükségtelen további büntetéseket kilátásba helyezni, tehát például olyasmit, hogy egy bizottságból kizárható lehet egy előadó. Ha egy bizottság úgy gondolja, hogy az előadója túllépett bizonyos határokat, akkor továbbra is leszavazhatja a jelentést, nem fogadja el egyszerűen. Túlbonyolítjuk az ügyeket, hogyha ilyen eljárást is bevezetünk, hogy az előadót ki lehet zárni. Újfajta szankciókat fogalmazunk meg. Ami az intergrupokat illeti, a hármas módosítóval kapcsolatban szükségesnek tartom elmondani, hogy a pénzügyi érdekeltségek részleteit az intergrupok szájtjain kellene publikálni. Ez elegendő szerintem, hiszen a questorok értesítésével és az itt való publikálással, ha van közöttünk questor, akkor és ha nincs köztünk, akkor is nagy tisztelettel adózom a questori munka iránt, de azért az az igazság, hogy a, a questori tevékenység nem átlátható, és ha az átláthatóságról beszélünk, akkor a questorok munkáját is átláthatóbbá kéne tenni, de ha publikáljuk az interneten ezeket az adatokat, akkor ennek megfeleltünk. A hatos módosító az etikai, morális oldaláról értekezik a kérdésnek, és hivatkozik az, az önfeláldozóság, selflessness fogalmára. Ez az angolban egy kicsit evangélikus hangulatú szó, bibliai hangulatú szó, az önfeláldozás szerintem nem olyan szó, amit az eljárási szabályzatban érdemes szerepeltetni. Lehet, hogy a francia eredeti szó mást jelent, de én nem ismerem a francia eredetit. Minden esetre az önzetlenség, önfeláldozás angolul a selflessness szóval kifejezve túlzottan vallási töltetű, és ennél szekulárisabb megfogalmazást javasolnék ezen a helyen. A kilences módosítóval kapcsolatban. Meg szeretném kérdezni, hogy ö, nincs -e ellentmondás önök szerint a 2B albekezdés és a C között? Azt mondja ki ez ugyanis, hogy bármilyen olyan díjazással járó tevékenység, amelyet a képviselő a gyakorlása mellett akár alkalmazottként, akár önfoglalkoztatóként betölt, tételhez köthető. Az erdekezdés, e a pont pedig azt mondja, hogy 5000 eurós díjazás fölött kellene ezeket bevallani egy naptári évben. Ez szerintem ellentmondás, és a szolgálatokat szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehetne ezt önök szerint feloldani. Tehát azt mondja, hogy bármilyen díjazásra járó tevékenységet be kell jelenteni, az E pedig azt mondja, hogy csak az 5000 euró díjazásnál többen járóakat. Ez később vitákat okozhatna, és most érdemes lenne ezt megvitatni. A 13-as módosító pedig ugye egy etikai bizottság és tanácsadó testület létrehozásáról szól. Tisztázni kellene, hogy az etikai bizottság nak pont hogyan kell meghallgatnia a megvádolt szemét. Itt arról van szó, hogy az elnöknek jelen kell lenni, ez rendben is van, de a tanácsadó bizottság funkciója a megvádolt képviselővel szemben nem világos. Én azt javasolnám, hogy a tanácsadó bizottság rendelkezzen azzal a kompetenciával, hogy a meghallgatás előtt még külön meghallgassa őt, mármint a megvádolt szemét. Tehát, mert ha ez nem így lenne, akkor ez félreértésekre, problémákra adhatna okot a jövőben. Ja, ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr és jelentéstevő úr is egyben. Ez egy nagyon bátor vita, amely itt kialakult. Láttam, hogy itt a szakbizottságbeli kollégák egyes részletkérdésekben eltérő véleményeket képviselnek. Még mielőtt erről tovább beszélünk, fontos kijelentenem, hogy ezek a vélemények technikai megoldásokat illető különbségek, tehát problémák megoldási útjait illető különbségek, de az alapelvekben valamennyien egyetértünk. Fontos ezt kezdetben elmondani, én ezt egy kiváló jelentésnek tartom, a munkacsoport eredményét is kiválónak tartom, életemben harmad ízben fordul elő, hogy egy ilyen magatartási kódexen, az eljárási szabályzat módosításán dolgozom, amely politikai botrányok hátterében ö, vált szükségessé, és úgy vélem, hogy azok a megoldások, amelyeket itt az Európai Parlamentben számos kérdésben találunk, azok világosak, élesek, de kiegyensúlyozottak is, és részben jobbak, mint más helyütt ö, ilyenfajta megoldások tekintetében ö, felmerültek. Éppen ezért köszönetet mondok ezért nem önmagunkért tevékenykedünk itt, hanem feladatunk, megbízásunk van, amelyet teljesítenünk kell, és amelyet választóinktól kaptunk. Ez nagy mértékű bizalmat feltételez, ez munkánk alapja, és ezt a bizalmat időről időre szétrombolják, hogyha egyes kollégek visszaélnek hivatalukkal. Tehát nem a polgárok érdekében cselekednek és szavaznak, hanem más érdekekben, vagy saját érdekükben, vagy harmadik személyek érdekében, hogyha ezért előnyöket fogadnak el, hogyha bizonyos szavazási magatartást tanúsítanak itt az Európai Parlamentben, és parlamenti képviselőként, jelentés, kép, jelentéstevőként, szakbizottsági elnökként visszajönnek tisztségükkel, és olyan érdekeket szolgálnak, amelyekért adott esetben anyagi előnyöket kaptak. Ez szétrombolja a bizalmat, mégpedig hosszú távon, hiszen nagyon hosszú ideig tart ezen szétrombolt bizalmat újra felépíteni, a politika jogállamiság és a demokrácia alapján, hogyha ezt engedjük. Éppen ezért fontos, hogy ezzel ellen tegyünk valamit azon területeken, ahol még hézagok, joghézagok vannak, eltláthatóságot kell helyreállítani, és világos szankciókat kialakítani. Itt most nem az összes pontról beszélnék a jelentésben, hiszen nagyon sok pontot, illetően teljes egyetértés uralkodik, de Andrew-tól kicsit eltérően látom, Örülök, hogy a jelentéstevő finom kiegészítéseket szakbizottságunk elnöke finom kiegészítéseket tett. Például helyesnek tartom a jelentéstevő szerepét pontosan megvizsgálni, hiszen a jelentéstevő egy ilyen feladatot vállalva nem azért vállalja ezt, hogy a saját hatalmát kiteljesítse, hanem ezt a parlament ruházza rá ezt a szerepet, akár a szakbizottság egészében, akár a koordinátorok részéről, tehát ez egy bizonyos bizalmat jelent, hogy valaki egy ilyen feladatot vállal, éppen ezért ezt a tisztséget meg is lehet vonni egy adott parlamenti képviselőtől, hogyha nyilvánvaló, hogy visszaél hatalmával. Erre vonatkozóan világos kritériumokra van szükség, hogyha az a helyzet, hogy valaki egy olyan jelentést készít egy olyan területen, ahol világosan válik, hogy kívülről előnyöket fogad el a jelentése készítése során, akkor szerintem lehetetlen, hogy továbbra is jelentéstevő maradjon ez a képviselő. Abban a kérdésben, hogy hogyan fosszuk meg az illető parlamenti képviselőt ettől a tisztségtől, nos, ezt illetően még határ, nem, nincs határozott véleményem. Kazinő elnök úr azt mondta, hogy Ugyanúgy kellene ezt megtenni, mint a többi választott tisztség esetében itt a parlamenten belül, de más ilyen tisztségeknél nem a szakbizottság az, amely dönt erről, és akkor a hetes cikk értelmében, a hatályos magatartási kódex hetes cikke értelmében az elnökök értekezlete lenne ez a szerv, amely eljár hogyha jól olvasom a hetest. Of a proposal to deprive a member of a rapporteurship. Das heißt hier ez itt azt jelenti, hogy az elnökök értekezlete fosztja meg az adott szemét a jelentéstevő tisztségétől. Nos, talán annak a szervnek kellene megfosztani a tisztségétől a képviselőt, amely megadta neki ezt a tisztséget, ezt a feladatot. Gerardo Szalom úr azt mondja, hogy egy választott tisztségtől való megfosztás a legutolsó következmény kell, hogy legyen, mielőtt a polgári jogokat, jogoktól megfosztják. A választott tisztség egy olyan tisztség, amelyet adományoznak, ez egy kiegészítő feladatokat jelent. Egy tisztség visszavétele, az nyilván sokat se kell beavatkozás, mint a polgári jogoktól való megfosztás, amely az utolsó következmény kell, hogy legyen egy ilyen esetben, és csak nagyon ritka esetekben lehetséges. Tehát itt két különböző szabályozási anyaggal van dolgunk, és alkotmányjogilag is más mélységű ez a két kérdés. Nos, Spanyolországban, hogyha jól, jól tájékoztattak, mi ott a képviselői státusztól is meg lehet fosztani a képviselőket, mi ezt itt nem tudjuk megtenni, csak a választók tudják ezt megtenni a következő választásokon. Tehát itt most olyan tisztségekről beszélünk, amelyet a parlamenti képviselő a képviselői státuszán felül itt a parlamenten belül kapott, és tehát a parlamenti státusztól nem lehet megfosztani az adott személyt, csak ezektől a plusz tisztségektől. Tehát egyetértek a jelentéssel, köszönetemet és hálámat fejezem ki ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy ez még jobb lett az a javaslat által, mint amilyen már a munkacsoportban volt. Elnök, köszönöm, mielőtt megadnám a szót Sondergarden kollégának, hogy pontos adatok mentén haladjon ez a vita. Arra emlékeztetnék, hogy a 19-es cikkben az áll, hogy a szankciók alkalmazására vonatkozó eljárás úgy történik, hogy az elnökök értekezlete minősített többséggel dönthet azt illetően, és legalább három frakció képviselőivel, hogy javasolja a parlamentnek a tisztségektől való megfosztást az elnöki tisztségről, az alelnöki tisztségről, a questori tisztségtől, a szakbizottsági elnöki és alelnöki tisztségről, az interparlamenti delegációi elnök és alelnöki tisztségről van szó, vagy bármilyen más tisztségről, amelyre az illető képviselőt megválasztották itt a parlamenten belül, hogyha súlyos kötelességmulasztást követel a képviselő. Tehát itt nem elegendő az elnökök értekezlete, hanem a parlament kétharmados többséggel szavaz az adott kérdésről. Tehát ez egy minősített többség a parlamenten belül. Itt tehát nem a parlamenti képviselői státuszról van szó, hanem ahogyan Hefner kolléga is említette, egy olyan mandátumról, amely a parlamenti ö, közgyűlésből ered. Ez egy közvetlen mandátum. Az a, az a probléma, amely felvetődik, amely szerint ez a szankció, amelyet a munkacsoport előirányzott, és szerintem helyes, tehát a jelentéstevő tisztségtől való megfosztás, ezt ugyanilyen eljárással kell alkalmazni, tehát a parlamentnek kell erről szavaznia, vagy pedig egy másik módon kell ezt alkalmazni. A másik mód az lehetne, hogy az elnökök értekezlete döntés kész, vagy pedig az elnökök értekezlete felszólítja az adott szakbizottságot arra, hogy fossza meg az adott parlamenti képviselőt a jelentéstevői kötelezettségétől. Szerintem ez a második megoldás lenne a megfelelő. Most megadom a szót Zondergarden kollégának. Tak, formand. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy ez a vita arról szól, hogy meg kell nyugtatni a az állampolgárokat a téren, hogy azok az emberek, akik a parlamentben dolgoznak, a képviselők, nem arra használják fel a posztjukat, hogy gazdasági előnyöket teremtsenek a maguk számára. És úgy gondolom, hogy az egyik nagy probléma ebben a vitában éppen a rendelkezésre álló szankció intézkedésekkel kapcsolatos, hogyha megállapításra kerül, hogy jogsértés történt. A 153-as cikkben felsoroltak nem jelentenek elrettentő intézkedéseket, nincs elrettentő hatásuk. A lobbista tevékenységről hallottunk, voltak akik tízezer ezer eurót kaptak, és miről volt itt szó, hogy megkaphatják-e néhány nap alatt a per diemet, a napi díjat. A 153-as cikkben mit irányoztunk elő? A politikai büntetést vagy szankciót, és ez a lényeg. Beszéltünk az előadó posztjáról, de ott van az átláthatóság kérdése is. A 8-as cikk 5-ös bekezdése szól erről. És arról is szó van itt, hogy ezt a parlament weboldalán megjelenítsék. Szerintem még hozzá kell tenni, és ki kell emelni azt, hogy ez valamilyen látható helyén kell, hogy megjelenjen a parlament weboldalának. Ez akkor lesz elrettentő, hogyha pontosan tudják az emberek, hogy hol lehet az információt megtalálni. Nagyon egyszerű megállapítani az, hogy történt-e jogsértés, de ez nagyon látható kell, hogy legyen a parlament weboldalán. Csak egy gondom van az egyes és kettes cikkel, vagyis inkább felteszek néhány kérdést. Nem nagyon értem itt a rendszert. A munkacsoport elvégzett egy munkát, amely az egyes cikk esetében általános útmutatókra vonatkozik, a második dolog pedig a parlamenti képviselők legfontosabb kötelezettségeire vonatkozik. De hogyha megnézzük, hogy a két cikkben milyen hozzáállást választottak, ez eh, a megközelítés eh, azonos. Ebben az esetben, és most eh, idézek, a feladatok végzése során a parlamenti képviselők kötelesek arra, hogy ez van az egyes cikkben, a kettes cikkben pedig ugyanezt találjuk, most ismét idézek, parlamenti képviselői funkciójuk gyakorlásában kötelesek ezt és ezt tenni. Akkor mi a különbség a nagy általános elvek, és másrészt a fő képviselői kötelezettségek között, hiszen mindkét esetben kötelezettségről beszélünk. Természetesen azt is mondhatjuk, hogy ezek a kötelezettségek szükségesek hiszen különböző országok különböző hagyományai veszik figyelembe, de szerintem mindenképpen pártatlannak kell lenni. És én, ha választottam egy pártot, akkor úgy döntöttem, hogy bizonyos nézőpontokat vár, képviselek, és nem azért választottak meg, mert nem képviselek valamilyen elvet nem az általános érdekeket akarom itt a parlamentben megvált, megvédeni. Tudom, hogy óriási különbség van a között, hogy a kollégák hogyan értelmezik a koncepciót, mint pedig az, hogy mi az, hogy általános érdekek. Ez nagyon értelmű ez jöhet a jobb, vagy a bal oldalról vagy a középről, de a baloldali vagy a jobboldali értelmezés teljesen más lesz. Szerintem sokkal nagyobb értelme lenne annak, hogyha inkább a döntő elemre összpontosítanánk, vagyis arra, hogy úgy járjunk el, hogy a szankciók valóban hatékonyak legyenek, meg kell akadályozni, hogy egy adott személy előnyöket szerezzen azzal, hogy bizonyos álláspontokat véd az EP-n belül. Utolsó kérdés, ki tud visszavonni egy mandátumot? Világos, hogy az EP mandátumokról van szó, egyes országokban csak a bíróságok, általában pedig a választók vonhatják vissza a mandátumot. A parlament nem vonhatja vissza a választók által adott mandátumot. Vannak dolgok, amelyekről mi magunk döntünk. Akik kiválasztottak valakit arra, hogy bizonyos munkát végezzen, csak azok vonhatják vissza annak a személynek a mandátumát. Befejezésként oda kell figyelni arra, hogy nehogy meglegyen annak a veszélye, hogy ezt politikai célra, politikai szankcióként alkalmazzuk. arra van szükség, hogy az elnökök értekezletén szülessen megállapodás erről, vagy bizottságon belül, és hogy megállapítsuk azt, hogy bizonyos kompenzációt kapott valaki azért, mert bizonyos álláspontokat megvédett a parlamentbe. Valakit megválasztanak egy funkcióra, ugyanezek a személyek legyenek jogosultak arra, hogy a mandátumot is visszavonják. Köszönöm Zender Gárden úr. Gröte kolléga kíván szólni, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kiváló jelentést. Nagy részt egyetértünk, a legtöbb tekintetben egyetértünk, és jó úton vagyunk afelé, hogy legyen egy magatartási kódexünk, van most már egy transzparencia nyilvántartásunk, és tavalyhoz képest jelentős előrelépés történt, átláthatóbb lett a parlament. A magatartási kódex azért volt szükséges, mert voltak itt botrányok, és ezek bűncselekmények voltak, ezt le kell szögezni, ezekkel a dolgokkal bíróságoknak kell foglalkoznia. Emellett mellett persze mindannyiunknak kell, hogy legyen egyfajta erkölcsi ö, normánk, amelyhez igazodunk, de nem baj, ha ez közös és egységes. Ezt elő lehet írni, de soha, soha, soha nem fogja ez megakadályozni azt, hogy mégis legyen köztünk valaki, aki ezeket nem veszi figyelembe, és nem tudjuk elkerülni azt sem, száz százalékig, hogy ne kerüljön majd valaki bíróság elé, és ne kerülhessen bíróság elé emiatt. A környezeti, az ipari bizottságban mindenhol vannak, volt üzletemberek, akik jogalkotási eljárásokban vesznek részt, ez hatalmas munka, és nekem a frakciómon belül is az a benyomásom egyre inkább, hogy néha nagyon bonyolult a jogalkotás, és figyelembe kell vinni, venni, és a jelentésben is benne van ez, hogy az új szabályokkal nehogy megnehezítsük még ezt a munkát, tovább nehezítsük. Legyen az, aki bűncselekményt követel, külső bíróság által elítélhető, és a többség számára ne nehezítsük meg az életet. Tehát legyenek szabályok, de legyenek ezek egyszerűek, átláthatóak, és szerintem Zandergrát kollégának volt igaza, amikor azt mondta, hogy oda kell figyelni, hogy politikai értelemben se lehessen senkit sem felhasználni, és mi se űzzünk itt politikai játszmákat az eljárási szabályzat kapcsán, hanem legyen a mai vita és az erről szóló vita politikamentes, ha mondjuk egy előadó nem konform módon viselkedik, akkor Legyenek erre belső eszközeink, hogy ezt szankcionáljuk, de szerintem ebben a hét pontban, ami le van írva, az éppen elég. Azt is megfogalmazta elnök úr, hogy az AFKO a többi bizottsággal hogyan működjen egyet, ezzel is egyetértek. Szerintem a munkacsoport által hozzáfűzött szabályok jók, és ezek elegendőek, nem kell ezt tovább fejleszteni. Nem azt akarom, hogy a parlament láthatatlan legyen, azt akarom, hogy láthatók legyünk, átláthatók legyünk, ugyanakkor a munka is végezhető legyen, és mivel biztos vagyok abban, hogy itt legalább 99% a kollégáknak magától is tartja magát azokhoz az erkölcsi normákhoz, amelyek itt megfogalmazódnak, ezért ezeket nem érdemes tovább bonyolítani, aki nem, az menjen bíróság elé. Van itt egyfajta belső politikai higiénia, egymásnak a, a kontrollja működik, és ne bonyolítsuk túl ezeket a szabályokat, és ne bonyolítsuk meg különösen a joggász kollégáknak a munkáját, hogy egyre több szabályt hozunk, amely egyre többféleképpen értelmezhető lesz, a bölcsek tanácsa az egy jó ötlet szerintem, az öregek tanácsa, a bölcsek tanácsa, mert ha mégis adódna a szabályok után interpretációs tér, lehetőség, akkor döntsön ez a bizottság arról, hogy hogyan kell a szabályokat értelmezni. 12-én kerüljön a szöveg a plenáris elé, minél gyorsabban, és még idén zárjuk le az egész eljárást. Ebben vagyunk valamennyien érdekeltek, úgy gondolom. Köszönöm kolléga. No, no, ha, ha interrumpido usted, señor presidente, pero con toda razón, porque mi deber es intervenir aquí. Köszönöm. Ön közbe lépett, de mégiscsak fel kell szólalnom. Tudom, hogy mindenkinek a véleményét széles körben terjeszti a média. A néppárt hangsúlyt helyez arra, hogy kötelezzük el magunkat a magatartási kódex mellett. Köszönöm Kazini elnök úrnak azt, hogy a szabályzatban szerepel ez a magatartási kódex is. Ennek politikai súlya van, jó irányba halad mindez, és mi néppártként csatlakozunk ehhez. Másodszorban szeretném elmondani, hogy a hozzászólások érdekesek voltak a tartalmat illetően, ez a feladat ennek a bizottságnak, attól megvitatjuk a kérdéseket. A kételyek, az én kételjeim az egyes cikkel kapcsolatosan, ezekről Szandegárd úr már szólt, az, hogy bizonyos érdekeket képviselünk-e vagy nem. Nem tudom, amikor a britek még jó európaiak voltak, akkor mindenre gondoltak, és megtanították nekünk az, hogy nem szabad csak a választókat képviselni, hanem tág értelembe véve az összes választót. De végül is végső soron mindenkit képviselünk, bár elsősorban a saját választóinkat, és ez szerintem világos. Ami pedig az itt felsorolt kérdéseket illeti. A következő a véleményem. Önök is szóltak, ön is szólt elnök úr bizonyos gondokról, aggályokról, ami az intergrupokat illeti. Én intergrup elnök voltam, és el kellett mondanom, meg kellett mondanom, vagyis meg kell mondjam, hogy az Intergroup engem segített a munkában, a titkárságon keresztül például. Szerintem ez nyilvános, ez jól ismert, és a dolgoknak így kell maradniuk szerintem. Én nagyra értékelem az intergrupok munkáját. Mindenki mindent megtesz azért, hogy megzavarja az intergrupok munkáját, de szerintem ennek nem így kellene lennie, hiszen igen, hasznosak az intergrupok a konszenzus megtalálásában. A konszenzuson kell, hogy alapuljon a munkánk, meg kell egymást érteni, meg kell egymást hallgatni. Én támogatom az intergrupokat arra van szükség, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság legyen az intergrupok esetében. Elnök úr, ön másosorban szólt a szankciók kérdéséről, problémájáról. Egy olyan képviselővel szemben, aki előadó, és aki a magatartási kódex rendelkezéseit nem tartja tiszteletben. Én úgy gondolom, hogy ami ezt a kérdést illeti, van ennek egy nagyon fontos aspektusa, Még pedig az egyszerűsítési munka. Ki kell emelni azt, hogyha egy képviselő azért nem lehet tovább előadó, mert megsértette a magatartási kódexet, akkor ezt világosan meg kell mondani. Duff úr pragmatikusabban nyilatkozott, egyszerűen vissza kell vonni a jelentést ettől a személytől. Nem, én inkább a következő célt szeretném elérni, az egyszerűsítés. A valóságban, a gyakorlatban a szerűadó megegyezik a koordinátorokkal, de a koordinátorok álláspontját a bizottság elé tárják, és ön említett egy előadót, aki Horvátország csatlakozásával kapcsolatos vélemény előadója. Lehet, hogy egy személy nem a legmegfelelőbb, ez nem szabadna, hogy előforduljon, de mégis a bizottság választ ki valakit. Nekem az az érzésem, hogy az lenne logikus, ha a választott személytől meg lehetne vonni a bizalmat, hogyha valamilyen magatartási hibát követel. A megbízott bizottságnak kell, hogy legyen ez a feladata, tehát ez a bizottság tegye meg ezt a javaslatot az elnökök értekezletének. Utolsó megjegyzésem, Lefúrral ellentétben úgy gondolom, hogy a konzultatív bizottság feladata nagyon fontos volt, ezt megismétlem. Sokszor vannak bizonyos személyi helyzetek, amelyek nem egészen világosak. Nekem már a Nemzeti Parlamentemben van egy kis tapasztalatom a küldöttek státuszáról, státuszával kapcsolatosan van egy bizottság, és nem mindig világos ez. Például felmerül a kérdés, hogy valaki tagja valamilyen igazgató tanácsnak, vagy nem. Mindent az elnökre bíztunk, és szerintem, hogyha valóban megalapozott kételjek merülnek fel egy képviselővel kapcsolatosan, és ahogy ez a szabályzatban is szerepel, ennek a küldöttnek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a konzultató bizottság előtt elmondja az álláspontját, ne csak az elnöknek, mert a konzultatív bizottság van a legjobb helyzetben ahhoz, hogy meghallgassa a képviselőt, és azután ez a konzultatív bizottság elmondja a véleményét az elnöknek. Köszönöm, elnök úr, az elvégzett munkát. A néppárti frakció készen áll arra, hogy amennyire csak lehet javítson a dolgokon. Ez a szöveg szerintem jó szöveg, jó hír egy olyan korszakban, amikor, ahogy Gerer úr mondta, a képviselőknek egyrészt tisztességeseknek kell lenniük, de ezt a légkört kell sugalniuk. Köszönöm. Jó példát adva. Köszönöm, Mendes úr. Bronz úr következik. Yes, um... Köszönöm. ennek a parlamentnek a reputációja nehezen menthető, de az tény, hogy minden választott képviselőnek valahogy erkölcsösen kéne viselkednie, és ez ránk különösen igaz. Fontos azonban az is, hogy megkülönböztessünk megkülönböztessük a tudatos szabálysértést a a nem tudatos szabálysértéstől. Nem kéne mindenkit azonnal a guillotine alá küldeni. Szerintem ez nagyon is lehetséges, ha a, az érdek különbségeket leszögezzük. A 9-es módosító kapcsán Daf úr a 9E kapcsán ugye utal arra, hogy itt van egy összeg, egy számösszeg, amelyhez köthető a jelentéstétel. A 9C azonban semmiféle, mindenféle összeegyeztetetlen tevékenységet jelentéstételhez kötne. Tehát itt valóban ellentmondás van. Ha 9 hát is megnézzük, akkor az egyéb pénzügyi érdekeltségekre vonatkozó szabályok megint csak számokhoz vannak kötve, de szerintem ez, ezt így nem lehet csinálni. Hát mindenki tegyére a szívét, szerintem ez, ez mindenkit kizárna, ez a fajta összegszerűség. Tehát, hogy mit veszünk be és mit nem veszünk be a körbe, azt meg kell fogalmazni, specifikus kérdéseket fel kell tenni, de minél bonyolultabbá tesszük a szabályokat, annál jobban lehet majd kibújni alóluk. Ö, azt mondja majd valaki, hogy ja, ez nem tartozott ide, nem tudtam. Tehát, és az a bajom is ezzel, hogy előfordul, hogy valaki tényleg ö, jó szándékon sérti meg a szabályokat, és akkor azonnal elviszi a politikai rendőrség, tehát valahogy ez is túlzás. Köszönöm. Ismételten szót kért uh, Guerrero úr. Egészen röviden. Köszönöm. Szeretném. A frakcióm álláspontját szeretném még egyszer tisztázni. Egyetértek Hefner úrral és az elnök úrral is a tekintetben, én fél, amit elmondtak, félreértés volt, amire alapoztam az előző felvétésemet, visszavonom. Sheplin. Sheplin úr következik. Thank you, Chairman. Thank you. Köszönöm, elnök úr, köszönöm ezt a jelentést. Szerintem rendkívül érdekes ez a vita. Néhány gondolat merült fel bennem. Az első a tanácsadó bizottság 12-es módosítás. Van egy kérdésem. valóban igazunk van? Ez a legjobb hogy annak, hogyha az átláthatóság problémáját vizsgáljuk? Valakit választanak, vagy kijelölnek? Felvetem ezt a kérdést, ez a vita lényege, hiszen a legitimitást fokozni akarjuk az európai állampolgárok szemében, de ez a legjobb megoldás, ezt válaszuk, vagy ki jelöljük ezt a csoportot, mert itt a privilégiumokról is szó van. A másik megjegyzésem, milyen eljárással működjön ez a tanácsadó bizottság? Mindent rögzítsenek, az összes eljárás határozat, ez rögzítésre kell, hogy kerüljön, és ez precedenst alkosson. Szerintem ez nem rossz megoldás, mert itt sok kettősség van, vagy kétely, és ezek mindig visszatérnek. Ami pedig a kötelező érvényt illeti, meg kell nézni, hogy ez a, a határozatok kötelező érvényűek legyenek-e, avagy nem. Továbbá Most a tanácsadó bizottságról beszélek. Igen, mondja a hozzászóló. Nyolcas módosítás, hogyha kételyek vannak, akkor a képviselő a tanácsadó bizottságtól tanácsot kérhet. Szerintem ez a bizottság legyen köteles arra, hogy bizonyos idő szakon belül válaszoljon 13 vagy 15 nap múlva, úgyhogy ne adjuk ezt a homályba, hogy majd egyszer válaszolnak. A másik kérdés, a pénzügyi érdekeltségre vonatkozik, és a hasonló ügyekre. Szerintem a pénzügyi érdekeltséget igen tág értelembe kell azonosítani, a 9-es módosításról beszélek. Azt látom, hogy a magán és az állami szektor valaha szerintem világosan elválasztódott egymástól. Ma ez már nem igaz, mert a kettő között sok az átfedés és azok, akik, hát vannak, akik az egyikből a másikba vonulnak át, vagy fordítva, és éppen ezért a gyakorlatban ezt nagyon nehéz elválasztani. Talán olyan szavakat kellene itt találnunk, amelyek magukba foglalnák a kormány által nyújtott szolgáltatásokat is, hiszen ennek lehetnek pénzügyi érdekeltségei például központi kormány szolgáltatásai, helyi önkormányzat szolgáltatása, az információhoz való hozzáférés, a félkormányzati szervezetek, ez, ez tagértelembe kell megfogalmazni. Itt nem csak a közről van szó, hanem a magánszektorról is. A bizalom és az átláthatóság problémája merül itt fel, és amit az emberek a állami szolgálatba tettek, az ugyanolyan releváns lehet, mint amit a magánszektorban végeztek munkát. Köszönöm. Wieland úr következik. Köszönöm szépen. Króte úr első bekezdésével egyetértek, és Bronsz úrra is reagálnék. Leszeretném szögezni, hogy ezt az anyagot támogatom, és lehet ugyan az általánosságáról vagy egyéb dolgokról vitatkozni, de végre néhány dologra megoldás születik most, és én most csak a 19-esre és a 12-esre reagálnék. 14 éve vagyok itt, és egyetlen egyszer sem volt olyan eset, hogy egy lobbista engem megkeresett volna, akár csak ö, oly módon, hogy a, a piros vonal ö, látókörbe került volna magyarán, hogyha meg le akartak volna fizetni. Ilyen egyszer sem történt velem. Tehát aki ilyesmibe belement, szerintem azt kiválasztották valami alapján, egyfajta készségesség nyilvánvaló volt a részükről bizonyára. Tehát itt a dokumentum kapcsán nem szabad elfelejtenünk ha itt a házban azon provokatőrök működnek, akkor, akkor akiket a kísértés, akik a kísértés során elbuknak, azokat meg kell büntetni. De akik, akik a másik oldalán állnak a kerítésnek, azokat is el kéne kapni, ezeket az azsán provokatőröket. Tehát szerintem az általánosságok helyett én erre egy konkrét javaslatot tennék. Tehát legalábbis valakinek oda kellett volna menni az elnökhöz és jelenteni, hogy itt vannak olyan emberek a parlamentben, akik nem úgy viselkednek, akik ahogy nem szabadna. Tehát ők külsősként sértik meg a parlamenti szabályokat. Tehát Zonnergád úrnak mondom ezért, hogy 95%-a a kollégának, vagy több, teljesen korrekt, és, és korrekt is akar maradni és lenni, és ha mégis van ö, ö, szabálysértés, akkor ezeket a szabálysértéseket nem kéne a parlament honlapján közölni, hiszen ez nem érinti a többséget. És ha úgy is megtalálják az emberek a szükséges linkeket az interneten, ahol elolvashatják, hogy mi történt, tehát nem kéne nekünk verni a mellünket, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, nem igaz. A megtörtént eseteket az elnöknek kell jelenzni, ebben egyetértek. Neki is érdeke az, hogy ezt, ha ilyen történik, azonnal kivizsgáltassa, lezárja ezt az ügyet. A 9-es, 10-es, 12-es módosítók azonban még ehhez nem elegendőek, ehhez alkalmazási kultúrára is szükség van. Tehát ez egy új terület, és itt még tapogatózunk, és nem szabad úgy nekiindulnunk az alkalmazásnak, hogy esetleg elhamarkodottan valamit ugye szabálysértésnek minősítünk, hanem pozitív segítségre is szükség van. Ha egy képviselőnek felmerül az agyában egy probléma, hogy ez esetleg erkölcsi dilemát vet föl ez a helyzet, akkor ezzel a problémával fordulhasson valakihez. Nem azt mondom, hogy ez egy felügyelő bizottság legyen, aki majd egyből lecsap rá, hanem hanem legyen megvédve a képviselő, hogyha kétes helyzetbe került akaratán kívül, és ne, ne kelljen őt egyből kiszolgáltatni a nyilvánosságnak. Tehát ilyenkor legyen megvédve a képviselő mindaddig, sőt, ha ő maga keresi a védelmet, a támogatást a helyzet kapcsán, akkor legyen egy ilyen köztes fórum, ahogy már ezt korábban is elmondtam, és a külsősök szabálysértő magatartását is lehessen szankcionálni, legyen egyfajta belső bizalmi eljárás, amelyben ez megvalósul. Ha pedig ugye a 4-es cikk 9-es módosítójában ö, itt túl sok a definíció, ami nem jól van megfogalmazva. Mi az, hogy irányító szerv. 27 tagállam esetén mit lehet irányító szervnek nevezni? És ha egy képviselőt most ehhez a tanácsadó bizottsághoz küldünk, és ugyanakkor tagállami szabályokat alkalmazunk, akkor ez olyan, mintha a Damoklész kardját felfüggesztenék valaki fölé, úgy, hogy nincsen egyértelmű jogalap, és ráadásul a tanácsadó bizottságnak sincsen kellő kompetenciája. Tehát ez kiszolgáltatja pont a korrekt képviselőket a meghurcoltatásnak, ráadásul fölöslegesen, tehát le kell vetkőznie, mint a repülőtéri vizsgálatnál bugyira, miközben nem csinált semmit, tehát ez így nem működik szerintem. A rendszerszerű jövedelmek ügyével is van bajom. Ez nem eléggé pontos, nem eléggé világos, mert már is látok egy csomó kiskaput, ami majd kiderül, hogy van. A tízes módosítóval kapcsolatban pedig lenne egy ötletem, javaslatom. Ez is egy bosszús, bosszantó dolog itt. Ami nyilvánvaló dolog, az a képviselő felelőssége. De mi az, hogy nyilvánvaló? A nyilvánvalóan nem ér el a 150 eurót. Mit jelent ez? Mi ez a piaci érték? Egy festménynél például, hogy lehet tudni egy festményről tudni, hogy az 50 vagy 500 eurót ér? Lehet, hogy nulla a piaci értéke, mert én senkinek nem fogom tudni eladni, de ha valaki mégis festet egy ilyen képet, egy, egy festőt, ö, festőnél megrendeli a képet, lehet, hogy 2000 eurójába kerül. Tehát ez megint túl rugalmas um, interpretálható, ezért a harmadik, egy harmadik bekezdés hozzáfűzését javasolnám a szöveghez. Ha kap az ember valamit, ami elfogad, nem, nem lehet megtenni, hogy ne fogadjuk el, akkor a német szövetségi ö, ö, tanács ö, szabályozását javasolnám átvenni, a, amely ö, bármely olyan ajándék esetén, ha felmerül, hogy 150 eurónál többet ér, akkor azt az ajándékot kelljen leadni, valaki hivatalos szer vizsgálja meg, hogy annak mennyi az értéke, és ö, kapja vissza a képviselő vagy az ajándékot, vagy a 150 euróját, és ne többet. Ö, ráadásul ezek az ajándékok ugye na, néha olyanok, hogy hivatalos szervek, mondjuk egy másik parlament ajándékozza nekünk, ezeket kidobni se lehet, nem lehet tehát általában az a sorsuk, hogy nagy titoktartás mellett kidobjuk őket, de csak gondot okoznak, ezért én azt mondanám, hogy a, a preambulum bekezdések között nagyon erőteljesen fogalmazzuk meg, hogy amíg lezáratlan kérdések helyett egy, egy általános immunitási szabályt fogalmazunk meg. Ha valakit megvádolnak azzal, hogy ajándékokat fogad el, és ez nemzeti jog szerint büntethető lenne, ugyanakkor vagy nem lenne büntethető tagállami szabályok szerint, akkor nyilvánvaló, hogy itt nem lehet a tagállami szabályokat alkalmazni, közös szabályokat kellene alkalmazni. Például az is itt felmerül, hogy irodákat át lehet-e vizsgálni, lehet-e házkutatást tartani képviselők irodáiban. Ez nagyon kényes kérdés. Ugye az Olafot nagyon nehéz volt távol tartani, és ez is kínos volt. A mentesség fogalmát újra kellett értelmezni azonnal. Könnyű volt ott, ahol azonnal lemondott a mandátumáról egy képviselő, de volt, aki nem mondott le, akkor viszont meddig lehet védeni, kinek kell védeni, mi minősül ö, megvesztegetésnek mi nem, mi az, ami bizalmas anyag, amit nem lehet kiadni, akkor sem, ha az adott képviselő esetleg tényleg erkölcstelenséget követett el, vagy akár bűncselekményt. Tehát ezeket is akkor szabályozni kell, hogy a mentesség ö, terjedjen ki az anyagok bizalmasságára is, és ha egy képviselővel szemben lehet is eljárást indítani, bizonyos anyagokat akkor is lehessen megvédeni. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, Wieland úr. Messzes, mit úr kért szót alelnökünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is röviden a nyilvánosság elvével szeretnék foglalkozni. Azt hiszem, hogy ennek egy sokkal nagyobb megelőző hatása van, mint tehát ez a döntés, hogy vajon a jogsértést nyilvánosságra hozzuk-e, avagy sem. És ennek sokkal nagyobb a hatása, mint hogyha esetlegesen napi díjakat, napi díjakat vonunk meg a képviselőktől. Hogyha az etikai elvek sérülnek, akkor valamennyünk érdeke, hogy a lehető leggyorsabban nyilvánosságra hozzuk ezt. Tehát, hogyha a szabályoknak érvényeseknek kell lenniük arra, amit a képviselők mandátumuk keretében tesznek, hogy hogyan viselkednek, akkor a leghatékonyabb szankció az, hogy a választókat, a választók figyelmét felhívjuk arra, hogy valaki a magatartási kódex szabályaiba ütközött. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb pont. A parlament hollapján közzé kell tenni, hogyha ilyen döntést hoztunk. Természetesen Más helyen is meg lehet ezt tenni, de a probléma abban el, hogy biztosítsuk, tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nagyon gyorsan terjednek az információk az interneten, számomra ez nem probléma, éppen ellenkezőleg, hiszen éppen arról van itt szó, hogy a polgárok a lehető leggyorsabban információkhoz jussanak ilyen ügyekben. És amit Zondergárd úr mondott, pontosan igaz ez, amit ő a hatos és a hetes módosítókról mond, tehát a ö, kódex pozitív és negatív definícióiról. Először ö, egy pozitív leírásra van szükség, azt illetve, hogy mit kell tenni egy képviselőnek, aztán egy negatívra, azt illetve, hogy mit nem szabad tenni. Ez a logikus eljárásmód. Aztán itt van a hetes módosító, itt a 2B cikről van szó, ahol is a korrupcióról esik szó, ez teljes mértékben helyes. Az egyik előttem szóló elmondta, hogy a korrupció jogellenes a nemzeti törvények keretében is, 27 különböző gyakorlat van azt illetően, hogy hogyan kezelik a korrupciót a nemzeti parlamentek nemzeti szabályai keretében, és a nemzeti bíróságok hogyan járnak el ilyen esetekben. Tehát igencsak problematikus, hogyha két személy van, akik két különböző tagállam ö, polgáraiként kerültek megválasztásra, és őket különbözőképpen kezeljük hiszen az egyik esetben a nemzeti szabályok azt írják elő, hogy meg kell fosztani a napi díjától, a másik, es, másik országban esetlegesen a mentelmi jogától ö, fosztják meg, és akár börtönbe is kerülhet ugyanazon jogsértés miatt, tehát ez elég különösnek tűnik számomra. Sokkal pontosabban tele, kellene tehát itt kifejteni, hogy mit is értünk korrupció alatt, és ö, mivel jár ez, milyen jogait veszít el a képviselő, ezt meg kell nevezni a javaslatban talán azt is mondhatnánk, hogy a korrupció a mentelmi jog elvesztéséhez vezet, tehát így módon a bíróságok dönthetnek az adott ügyben. Itt mi most a parlamenten belül szabadunk ki csupán szankciókat, hogyha korrupciós gyanú fenn, akkor meg kell szüntetni a mentelmi jogot, és aztán a Nemzeti Bíróság elé állítható az érintett személy. Sokkal pontosabban kellene tehát ezt a részt megfogalmazni, mint ahogy ez a jelentésben szerepel. Egy dolog világos számomra, hogyha a bizottság, amely majd létrehozásra kerül, dönt arról, hogy ha valaki elveszít egy jelentést, és aztán még a következő következményekről is dönteni kell, és a koordinátorok úgy döntenek, hogy egy másik kolléga veszi, ezt, veszi át ezt a pozíciót, vagy a frakció dönt erről, akkor azt hiszem, hogy itt nevesíteni kell az adott képviselőt a koordinátori ülésen, és hogyha valaki elveszíti a jelentéstételi tisztségét, akkor a koordinátorok ügye kell, hogy ez legyen, nem pedig a politikai frakcióké azt tehát, hogy kiveszi át majd a jelentést a vétisztséget. Ezt a kérdést tehát a koordinátori ülésen kell majd ismételten megtárgyalni. Mindenképpen ö, csatlakoznék a gratuláló szavakhoz, nagyon sok jó pontot tartalmaz az a jelentés. Egyetértek a kollégákkal, akik ö, elmondták már véleményüket kérdés, nyilvánvaló, hogy ennek költségvonzatai is lesznek, például a napi díjak elvesztésének ezzel kapcsolatban pontosabb információkra lenne szükség. Hefner úr ismételten szót kért. Rövid leszek. És azzal az alapkérdéssel szeretnék foglalkozni, hogy az előadókkal mi legyen. itt az ülés alatt itt lestem egy kicsit, és megnéztem újra a szöveget, és ha jól értem, akkor a hetes cikk alapján a munkacsoport két szankcionáriási eljárást talált ki. Az A-tól D-ig terjedő szakaszban az elnök döntene, és csak az E ponttól kezdve, amikor ugye a mandátum megvonása a kérdés, akkor minősül a 60%-os elnökök értekezlete szabály. És a gondom itt az, ahogy Kazini úr ezt megfogalmazta, hogy hogy hol lehet meghúzni a határt minden választott tisztség jogérzékem azt mondatja velem, összemosása nem elég precíz jogi értelemben, mert ez egy nagyon komoly követelmény, amit itt megfogalmazunk. Mégis azt mondanám, hogy a kettő eddigi lehetséges eljárás különbségtétele kapcsán Kazini elnök úrral szemben azt mondanám, hogy a házon belüli választott tisztségeket külön kell választani általában a választott tisztségtől. És ö, nem a teljes mandátum, hanem csak egy adott megbizatás visszavonását kéne ö, kilátásba helyezni, tehát egy, egy belső tisztség megvonása más, mint a többi szankció. Ezért a mai vitában ugyan el tudom fogadni ezt a szöveget, de szerintem jó lenne, ha ezen tovább gondolkodnánk, hogy súlyozzunk, tegyünk különbséget. Egy másik ilyen hasonló probléma, amit Willand úr is megfogalmazott, örülök, hogy megfogalmazta, hogy ugye a parlamenten belüli ö, szeméthalmok növelése bizonyára nem cél, tehát hogy az ajándékokat itt egyre nagyobb termekben kelljen tárolni, hogy hogyan kezeljük őket. Ha ezt jogilag tisztázni lehetne, úgy, hogy, hogy erre is eljárás vonatkozna, és azt fogalmaznánk bele a szövegbe, hogy hogyha a befolyásolási jellegétől megfasztják az ajándékot, akkor az elfogadható vagy kidobható legyen. Tehát valahogy így kéne fogalmazni, mert e, itt ez a vita nagyon a saját önértékelésünkről is szól, és akkor bocsássátok meg, de még egy dolgot mondanék Zondergaard kollégának. Amit ön azt mondott, a, amit mondott az első részében a felszólalásának, nem, itt mi nem a közt szolgáljuk, mi itt a pártot, egy bizonyos véleményt, egy emberek bizonyos csoportját, érdekét szolgáljuk, és ez engem irritál ez a fajta köz szolgálati megfogalmazás, mert pont az a parlament lényege, hogy nekünk teljesen különböző véleményünk lehet, kommunisták, liberálisok, radikálisok, mit tudom én, az egész együtt szolgálja a közt, de az egyes képviselőnek nem kell az egész közt szolgálnia, tehát igenis érdekeket szolgálunk, csoportérdekeket, nem a köz érdekét. A kommunizmusban fogalmaztak így, hogy a kommunizmus mindenkinek az érdekét szolgálja, és ez engem irítál. Grazie. Honorevole... Köszönöm. Tényleg képviselő következik. Ja, ich kann's kurz machen, indem ich... Egészen rövidre foghatom. Wieland úr fejtegetéshez tudok teljes mértékben csatlakozni, különösen ami a bizonytalan jogi fogalmak használatát illeti, két dologra utalnék. Nagyon fontosnak tartom, hogy a tanácsadó bizottság ne csupán orientációs segítséget nyújtson, hanem valóban döntéseket hozhasson, jogbiztonságot teremtsen valamennyi képviselő számára. Az utóbbi ízben már felvetettem a 12-es módosító illetében a, illetően a juttatások és ajándékok problémáját. Egy kis politikai frakció tagja vagyok. Németországban, ha előadásokat tartok, akkor gyakran ott is kell akár éjszakáznom, Észak-Németországban lakom, és itt nyilván az hotelköltségeket nem téríti meg az Európai Parlament, és ezeket az éjszak, hotelköltségeket a rendező viseli. Egy hotelszoba ára, egy négycsillagos szállodában, vagy ötcsillagos szállodában Németországban 150 euró körül van, 153 lehet, vagy 170, 190, 180 euró, ez az átlag szobaár. Tehát jó lenne, hogyha ebben a standard esetben, amely mindennyiunkkal előfordulhat, egy pontos szabályozás lenne, hogy nekem minden egyes alkalommal, amikor kapunk ilyen szedaköltségtérítést mástól, akkor érdeklődnünk kelljen, és a tanácsadó bizottságnak kellene dönteni erről, az szerint, hogy ez az összeg valóban százszerzőkben megfelel a tevékenységünknek. Tehát jó lenne, hogyha itt pontos szabályzás születne, és ami pedig a 9-es módosítót illeti, a jövedelem megadását illetően, Hogyha ez szükséges, akkor én kívánatosnak tartanám, hogy megadhassunk nyilatkozatokat a jövedelmet, illetően két példa, Németországban például a ö, házasfél jövedelme a képviselő esetében 100%-ban hozzászámolódik a képviselő ö, jövedelméhez. Például a gazdálkodók esetében, tehát egy ö, gazdálkodó, aki képviselő is, akkor a házastársa jövedelmét száz százalékban elméletileg meg kell adni a vagyonnyilatkozatában, és én ezt legitimnek tartanám, hogyha itt ezt a, ezt a rendszert egy kis megjegyzés formájában meg lehetne magyarázni, hogy ne keletkezzenek hamis benyomások e tekintetben. Természetesen nekem például olyan jövedelmeim van, is vannak, amelyeket mondjuk három évvel ezelőtt végeztem, ezekből is vannak bevételeim, és ez esetleg azt a benyomást keltheti, hogy én a parlamenti tevékenységem mellett mással is foglalkozom, de azt is pontosítani kell, hogy itt ezek olyan jövedelmek, amelyek olyan időkből származnak, amelyek meg jóval a képviselői tevékenységem előttre nyúlnak vissza. Azt hiszem, hogy ez is nagyon fontos, hogy a hamis benyomást elkerüljük, hiszen tudjuk, hogy mi áll általában az újságokban, hogy ez a, vagy az a képviselő ennyit meg annyit keres még a parlamenti jutatása mellé, tehát ez azt a benyomást kell tetni, hogy a képviselői tevékenységünk ideje alatt más tevékenységeket is végzünk, noha nem így van. Azt hiszem, hogy ez a két pont pontosításként még kívánatos lenne. Elnök, köszönöm. Még mindig felkíván szólni Mendes de Vigo rövid kiegítés céljából, és Grőte úr úgy szintén, valamint Zandergarden úr. Rövid leszek. Szeretnék Messerschmidt úrnak gratulálni a hozzászólásához. Mindenképpen igaza van. A rendelet felülvizsgálatokor a mentességre való protokolt nem lehet felülvizsgálni, ez lehetetlen. Szerettem volna a választási rendszert, a mentességi protokolt, mindent, ami a nemzeti oldalra tartozik, módosítani, de és hogyha egy erre vonatkozó módosítás megjelenik, akkor ezt üdvözölni fogjuk. Öten kollega. Ami az előadó kérdését illeti, hányszor fordult elő már a múltban, hogy egy előadónak vissza kellett vonnia a jelentését, vagy önmaga így döntött, mert rájött, hogy nem jól csinálta az egészet. Nyilván, hogyha politikailag leszavazzák, az egy másik történet, de ha eljárási okokból szabálysértések miatt hányszor kellett a múltban már egy előadótól elvenni a jelentését, vagy hányszor adta le egy előadó jelentését a szankciós mechanizmus keretén belül? Erre tud valaki nekem választ adni? Lehet, hogy bonyolult a kérdés, de érdekelne. Grazie. Honorevole Sondergaard. Sondergaard képviselője a szó. Köszönöm. Igen, gyorsan, Hafner úrnak szeretném elmondani, hogy nem kívánok vitát kezdeni Hefner úrral a kommunizmusról. Erre nem készültem fel, de egy dolgot mondanék, az, amiről itt beszélünk, az azt jelenti, hogy kötelezettséget akarunk vállalni arra, hogy az általános érdekeket szolgáljuk. Ez kötelezettség, ez nem általános nyilatkozat. Egyszerűen elkötelezzük magunkat arra, hogy az általános érdekeket megvédjük, de nem tudjuk ellenőrizni ezt a kötelezettséget, mert nem értünk egyet mindannyian azzal, hogy mi az, hogy általános érdek. Hafner úr szerint a célok fontosabbak, mint például a zöldítés a fontosabb, mint egy-egy vállalat vagy iparág megőrzése. De miért kell nekünk olyan megfogalmazás, ami kötelez minket elkö- arra, hogy elkötelezzük magunkat egy olyan dolog mellett, amelyet nem tudunk definiálni? Ugyanez vonatkozik a pártatlan kifejezésre. Mit jelent ez? Pártatlanok vagyunk, amikor döntést hozunk, hiszen a funkciót bizonyos megközelítésből végezzük, de ezek üres szavak, amelyek a mindennapi világban semmit nem jelentenek. Egy rövid mondat. Dienst am Gemeinwohl, vagyis a közszolgálata van a szövegben, és én ragaszkodom ahhoz, hogy ezeket a szankciókat úgy kelljen megfogalmazni, hogy ne a közjava legyen itt a megfogalmazás, hanem ennél sokkal világosabb, egyértelműbb, szűkebb. Rendben. Nézzük akkor. Igen, izgalmas, gazdag vélemény sokrot gyűjtöttünk most egybe, és amikor a képviselőkről beszélünk, akkor valahogy úgy kéne fogalmazni talán, hogy mindent meg kell tennie minden képviselőnek, hogy a választói érdekei transzparens módon szolgálja, szigorú szabályok vonatkozzanak az egyes képviselők elkölcsi viselkedésére. Azt hiszem a szándékaink közösek, és az is közös szándék, hogy minél hamarabb lezárjuk ezt a dossziét, tehát a magatartási kódexre vonatkozó módosító javaslatokat akkor gyorsan kell megfogalmazni. Három olyan eset volt a parlamentben, amikor ugye korrupciós esetre derült fény, és a parlament nagyon is a saját problémájának tekintette ezt a botrányt, és most a legfőbb üzenet az, amit a nyilvánosság felé teszünk, vagy megfogalmazunk, hogy gyorsan létrehozunk egy olyan magatartási kódexet, amely világos, és benne van valamilyen módon az az elem, hogy mégiscsak a köz érdekét szolgáljuk, és a köz számára láthatóan próbálunk működni. A munkacsoport minden nemzeti parlamenti magatartási kódexet bekért, megvizsgált, és most itt a bizottságban már egy összefoglalót mutattam be, amely figyelembe vette a nemzeti megadatási kódexeket, sőt azokon túlmutató megfogalmazásokat tartalmaz. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy most gyorsan lépjünk előre, és a másodlagos korrektúra igényeket ö, ugyan legitimnek tartom, de ezek ne állhassanak elébe a dosszió gyors elfogadásának. Gondolkodjunk el gyorsan még a vitás pontokon. Én most nem tudom mindegyikre a saját véleményemet elmondani, de egyre talán igen mégis, hogy a választott képviselői státusz és a, a parlamenten belüli választott tisztség között legyen különbségtétel és ezt vettem, ezt az üzenetet, és az előadó státuszára vonatkozóan én is azt mondanám, hogy vagy a bizottság maga, a szakbizottság, ahol az előadó működik, dönthessen, és ne az az eljárás érvényesüljön, amit a munkacsoport javasol. Mert ha új szankciókat veszünk be a szövegbe, amelyek a 135-ösben nem szerepelnek, akkor az, akkor az utolsó, legsúlyosabb szankció nyilván a parlamenti mandátum elvesztése lehet, de ilyen súlyos esetekben az elnökök értekezletének kell javaslatot tennie a mandátum felfüggesztésére, és a plenáris ülés is csak minősített többséggel függeszthesse föl egy képviselő mandátumát. Ez lenne így a legtisztább jogi helyzet, és a munkacsoport által javasolt szankciókból nézzük is az ötödik, a negyedik. A Nos, ez a negyedik szankció, mely szerint a visszavonásra a magatartási kódex megsütés esetén kerülhet sor, hogyha ezt a jelentéstevő elköveti jelentéstevői kötelezettsége ellátása közben. Az elnök pedig ezt a kérdést az elnökök értekezlete elé utalhatja. Tehát itt a négyes pont nem ugyanazt a dolgot mondja, mint az ötös, mely szerint az elnökök értekezletének akkor a 19-es cikket kell alkalmaznia, tehát a plenáristól kell kérni a szankció alkalmazását. Tehát vagy azt mondjuk, hogy az elnökök értekezlete véglegesen dönt, vagy pedig ezt a szakbizottság elé bocsátja ezt a kérdést. Úgy tűnik számomra, hogy a szakbizottságnak kell lennie, amely dönt, tekintettel arra, hogy a kinevezés is a szakbizottságtól érkezik. Gondoltam már erre a módosítóra, de szeretném ezt a szempontot kiemelni, hogyha a szankció egy választott mandátum visszavonása, annak szoros értelmében, tehát a ö, elnök, alelnök kvesztorok esetében, hogyha a plenáristól jön ez, akkor a plenárisnak kétharmados többséggel kell alkalmaznia a szankciót. Ez egy kérdés. Hogyha a bizottság hatáskörébe bocsátjuk ezt a kérdést, akkor a ö, szakbizottságban is ugyanilyen többségre van szükség. Az, én azt mondanám logika alapján, hogy igen, de gondolkodjunk el ezen. Természetesen bármilyen módosított be lehet nyújtani, amit csak kívánatosnak tartanak, hiszen van idő még ezen elgondolkodni. És még egy dolog, amit szeretnék elmondani, például a bizottság, a tanácsadó bizottság kérdését illetően valaki feltette ezt a kérdést, az nem dönt a tanácsadó bizottság, csupán tanácsokat ad. Az elnök pedig, tehát nincs kötelező vélemény ennek a tanácsadó bizottságnak. Igaz, hogy eljárásjogi problémákat felvetődnek, ahogy Daffur is említette. Az általam javasolt szöveg azonos a munkacsoport szövegével pontot illetően, és ez szerint az adott szemét meg kell, hogy hallgassa az elnök. Nos, ezen ö, szempontot tekintve mindenféleképpen kellene még szabályozást alkotni, hiszen most az, hogy a tanácsadó bizottság dolgozza ki az a szabályzatot, amit aztán az elnök alkalmaz, azt hittem, hogy ezt még ki kellene egészíteni. És van még itt egy módosító, amit jó magam javasoltam a munkacsoport szövegéhez, mely szerint az elnöki, az elnökség fogadja el a magatartási kódex szövegét, és ö, ennek a felülvizsgálatára vonatkozó javaslatokat is megfogalmazhat. Tehát itt az elnöki, elnökségnek van egy plusz kompetenciája, amely szabályzást is kidolgozhat a tanácsadó bizottságot illetően. Az egyes cikk Szondergaard kolléga kérdésére a munkacsoport egy egységes szöveget dolgozott ki, amelynek címe általános elvek, tiszteletben tartandó elvek volt. Úgy tűnt számomra, hogy a négy pont listán két pont indikatív jellegű elvekre vonatkozott, azt illetően, hogy hogyan kell viselkedniük a képviselőknek korrekt módon, átlátható módon, tisztességgel. Tehát itt egy olyan magatartásmódról van szó, amelyet nem lehet pontosan körvonalazni. A, há- a as 4-es pontban viszont konkrét ö, ö, cselekedetekről van szó, például a jutalmak elfogadása, vagy ilyenek kérése. Tehát ez a kötelességek megsértését jelenti az elvek tiszteletben nem tartását. Természetesen ezt illetően lehetnek kritikus hangok vagy módosítók erről, erről a szövegrészről, de számomra nagyon fontos megkülönböztetni az elveket a konkrét kötelezettségektől. Nem tudok válaszolni a, arra a kérdésre, hogy voltak-e korábbi ö, tisztség megvonások, tehát ezzel kapcsolatban nem tudok konkrét választ adni. Megpróbálok rövidebben fogalmazni. Az intergrupok kérdésére vonatkozóan igaz az, ahogyan Mendes kolléga is említette, hogy már most is van egy ilyen szabály, hogy be kell jelenteni az adott juttatásokat, adományokat, ez már jelenleg szerepel a magatartási kódexben, de az általunk készített szövegben ez a rész kimaradt. Tehát szerintem ezt a szövegrészt be kellene illeszteni, és hogyha beillesztjük a szankciókat, tehát a szankciók között ott beszélhetünk a különleges érdekű csoportokról is. Elnézést, az intergrupokról javítja magát az elnök. Bronx kolléga a 9.4-es pontja, itt ön szerint túlságosan általános megfogalmazást találunk. Tehát itt bármilyen pénzügyi érdeket be kell jelenteni, amely a képviselői tisztség ellátását befolyásolhatja. Ez igaz, hogy általános ez a megfogalmazás, de ez egy jogszabály, és itt a jogalkotó attól fél, hogy valamilyen szemponttól meg, szempontról megfelelkezik, és azért javasolja ezt a megfogalmazást. A bizottságot meg kell választani. Nos, itt elmondhatom, hogy a munkacsoportban azt gondoltuk, hogy elnöki szinten kell erről a kinevezésről dönteni, azért, hogy ne, legyen, ne politikai ö, vetülete legyen ennek a kérdésnek, hiszen itt politikai pártok fölötti kérdésekről és tisztségről van szó. Nem tudnék a többi pontot illető kérdésekre válaszolni. Ezzel szemben inkább egy globálisabb megközelítést választanék, tehát amikor itt a kód, magatartási kódexet megfogalmaztuk, akkor észrevettem, hogy mm, tehát megpróbáljuk a parlamenti képviselők korrektségét garantálni, és szankcionáljuk azokat a parlamenti képviselőket, akik korrupcióba keverednek, de ki bünteti meg azokat, akik a korrupcióra ösztönzik a képviselőket. Természetesen ez az egyes tagállamokban is megtörténik, mármint a korrupciós esetek. Nos, a, az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint újra kellene olvasnunk, és nekünk is el kellene gondolkodnunk ezen a kérdésen alkotmányügyi szakbizottságként, különösen intézményi szempontból, hogy ugye a 80-as cikkben szerepel egy olyan lehetőség, hogy európai főügyész tisztséggel létrejöjjön, akinek azzal kellene foglalkoznia, hogy nyomozásokat folytat, és büntetőeljárást kezdeményez akkor, hogyha az Európai Unió pénzügyi érdekei támadás éri. A 86-as cikk utolsó bekezdésében szerepel, hogy ennek az államügyésznek, főállamügyésznek valamennyi határokon átnyúló súlyos bűncselekményre hatásköre lenne. Nos, ez természetesen egy kényes kérdés, hiszen a büntetőjog nagyon érzékeny terület a tagállamok számára, de el kell mondani, hogy jelenleg komoly nyomozásokat nem lehet lefolytatni nagyon mobilis bűnelkövetők ellen, akik a Schengeni térségben a határok nélküliséget kihasználva mozognak. Tehát jó lenne egységes közösségi alapon bizonyos bűncselekményeket üldözni. Ezen tehát el kellene gondolkodnunk, és nem arról lenne itt szó, hogy a tagállamokat megfosztjuk a jog lehetőségüktől, ezzel szemben következetesebben lehetne lefolytatni a vizsgálatokat, hiszen aztán a végén úgyis a nemzeti bíróságok döntenének az adott kérdésekben nem tudom, hogy mi történt azokkal az újságírókkal, akik eljöttek ide a parlamentbe, azon provokatőrként fellépve megpróbálták korrumpálni a parlamenti képviselőket. Hát itt a tagállamokban különböző törvények vonatkoznak egy-egy ilyen helyzetre, de itt bizonyosan egy minimális harmonizációt kellene e tekintetben végrehajtani, ahogyan Hefner úr is mondta. Nos, ez az utolsó megjegyzés. Párizsban jártam francia bírókkal és más országokbeli bírókkal tárgyaltam az európai főállamügyűsz témájában. Azt hiszem, hogy ezzel még el lehetne gondolkodnunk. A egyebeket illetően csak arról kell dönteni, hogy meddig nyújtsuk be a módosító, hat, módosító indítványokat. Azt hiszem, hogy ha gyorsan le akarjuk zárni a munkánkat, akkor ezt a határidőt tehát a módosítók benyújtásának a határidejét október 27-ében határozhatnánk meg, mégpedig 9 óráig, hogy aztán egy rendkívüli ülésen szavazni tudjunk, amely november 14-én történhetne meg Strasbourgban. Hogyha egyetértenek ezzel, akkor ezt így elfogadottnak tekintjük. hogyha vannak módosító javaslataik, akkor természetesen ezt, ezeket gyorsan benyújthatják. Aztán áttérünk egy következő témára, a polgári kezdeményezésre. Az utóbbi ülésünkön a koordinátorokkal két elképzelést vizsgáltunk meg ezzel kapcsolatosan hogyan készítsük elő ezt a polgári kezdeményezést, amely 2012. április 1-től lesz majd hatályos. Hefner úr kérte, hogy a szakbizottságunknak engedélyt kellene kérnie egy saját kezdeményezésű jelentés kidolgozására. Gurmai asszony és Lamaszor úr is levelében, aki most itt nem tud jelen lenni, ők viszont úgy vélik, hogy a szabályozással kapcsolatban kellene dolgoznunk. Azt hiszem, hogy most meg is adhatom rögtön a szót Gurmai asszonynak, tessék. Thank you very much. Uh, Köszönöm, elnök úr. Ennek a vitának a célja most az, hogy hogyan hajtsuk végre az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló rendeletet, és kialakítsuk a leghatékonyabb eljárást a végrehajtás során. Ahogy elnök úr is említette, Lamassur úr ma nem tud itt lenni, mert a Költségvetési Bizottságot elnök lépem, de Amint tudják a kollégák, az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló rendelet egy közmeghallgatást ír elő az Európai Parlamentben megtartandó közmeghallgatást és aláírásokat. Reméljük, hogy meg lesznek ezek. Örülök, hogy itt van a bizottság és a tanács képviselője is, mivel ez egy közös erőfeszítés most, és velük is szeretnénk egyeztetni. Nagyon új dologról van szó, új vizeket, vagy hát új vizekre evezünk, és az eljárási szabályzatot is meg kell változtatni majd emiatt. Társ jelentéstevőmmel, Lemasszúr úrral együtt az volt számunkra a fő megfontolás, és jó ideje gondolkodunk ezen, hogy a változásoknak megfelelő formát találjunk. Célunk az, hogy egyszerű, közvetlen és gyors végrehajtást tegyünk lehetővé 2012. áprilisában. Az eljárási szabályzatot módosítani akarjuk, itt főleg a 212-es cikk módosítása merül föl, de ez nem egy nagyon bonyolult ügy, tehát ezt már megfogalmaztuk, és a jó együttműködés szellemében Hefner kollégával és Diana Wallis-szel is már egyeztetünk, hogy ezt közösen akarjuk megvalósítani. A petíciós bizottság is komoly munkát végez egyébként ebben az ügyben a jelentés kapcsán. Mit jelent mindez a gyakorlatban? Buzek elnök úrnak ö, kell valamit letennünk az asztalára, ő azt majd visszaküldi a bizottságokhoz, és utána lehet újra vitázni róla, és végül elfogadni a módosítókat az eljárási szabályzathoz. Ezt a plenárison kell majd formálisan elfogadni, hogy ezek valóban hatályossá váljanak. Ez a megközelítés és eljárás ezért nagyon sok feladatot ró a bizottságukra, és persze beleszólási lehetőséget ad nekünk. Ezért nagyon fontos, hogy időben a bizottsági viták is megtörténjenek. Ezért, kedves kollégák, barátaim, úgy gondolom, hogy az Európai Parlament szerepére való tekintettel hiszen a polgári kezdeményezésben nagyon fontos szerep jut nekünk is. Ö, ö, arra is figyelemmel kell lennünk, hogy ez a polgárok kezdeményezés, tehát nem csak a mi ügyünk, még ha fontos is benne a szerepünk, és a saját kezdeményezésű jelentés szerintem túlzottan ö, hangsúlyozza a parlament szerepét, és túlzott elvárásokat ö, köt össze velünk meghallgatásra lesz szükség. Ezt itt fogjuk tartani, de nem akarjuk mi a döntést meghozni a bizottsággal együtt, hanem praktikus kereteket akarunk adni ennek, és ezt tisztán kell látnunk. Az Európai Parlamentnek persze van befolyása, és ezt latba is vetjük a polgári kezdeményezés érdekében, és nyilvánvaló, hogy hogy nem szükséges erről szerintem ö, saját kezdeményezésű jelentést írni, mert ezzel korlátoznánk a polgári kezdeményezés ö, alulról jövő jellegét. Tehát a meghallgatással kapcsolatban pedig tudnunk kell, hogy ezt az illetékes bizottságnak kell megszerveznie, de más bizottságokkal is együttműködhet ebben. Miért? Azért, mert nyilván mindenkinek más a szempontja. A bizottsági elnökök értekezlete eseti alapon fog majd arról dönteni, hogy mely bizottságokat vonja be ebbe. A meghallgatás három hónapon belül meg kell, hogy legyen. Utána a bizottság elé kerül a szöveg, és a bizottság következtetéseket ír. Ha egy sikeres polgári kezdeményezés eljut a bizottságig, akkor onnantól automatikusan visszakerül a bizottsági ért elnökökhöz és bizottságokhoz, és a petíciós bizottságnak sajátos ide vonatkozó tapasztalata van, tehát őket, ha ha nem ér el egy kezdeményezés egymillió millió aláírást, akkor is be lehet vonni, hogyha ezt igénylik a kezdeményező polgárok. Tehát mindenképpen megfelelő falóabbat akarunk biztosítani a polgári kezdeményezéseknek, még akkor is, hogyha nem érik el a kellő aláírás számot. Mert ennyi aláírás nem könnyű összeszedni. Néhány kollégának már van tapasztalata a tekintetben, hogy ezeket mennyire könnyű vagy nehéz összegyűjteni. A kezdeményezés ezután, mondom, a szakbizottságokhoz kerül, és a, a, az adott politikai terület felelőseihez magyarul és amikor erről beszélünk, akkor körültekintőnek kell lennünk, mert ez nagyon sok munkával is együtt jár majd, és valami ösztönzőt kéne megfogalmazni itt. Érdekel a kollégák véleménye, de az is nagyon fontos, hogy április 1 előtt még valami nagyon megfoghatót letegyünk mi is az asztalra. Il kollega Hefner e poi... Hefner kolléga, majd Schöfflin kolléga kért szót, Hefner kolléga. Igen, tisztelt kollégák, ezzel a javaslattal éltem, hogy saját kezdeményezésű jelentést készítsünk már hónapokkal ezelőtt a nyári szünet előtt, mert azt hiszem, hogy uh, itt fontos feladatunk van. Ez a gyermek, amit valamilyen módon, akit valamilyen módon mi hoztunk világra, és most úgy kell vele foglalkoznunk, hogy megfelelően fel növekedhessen, és megfelelő formát ölthessen majd. Nos, összességében szeretném elmondani, hogy ez a szabályozás nagyon nagy siker volt, a parlament nagy sikert könyvelhetett el, a bizottság javaslatát javítani tudtuk, ennek ellenére még teljesen nyitva áll, hogy ez az ügy valóban sikeres lesz-e vagy sem. Azt hiszem, hogy ez attól függ, hogy az eljárást hogyan alakítjuk, mégpedig különösen az eljárást a parlamenten belül, illetve a parlament, a bizottság és a polgárok között. Ez az a terület, amely a rendeletben teljesen nyitva marad, tehát mi sokkal részletesebben szabályoztuk, hogy hogyan kell összegyűjteni a polgároknak az aláírásokat, hány országban, milyen táblázatok szerint számolják meg, hogyan vizsgálják meg az eljárásokat, de egyáltalán nem szabályoztuk, hogy aztán mi történik, és hogyan lesz ez konkrétan megszervezve. És itt nagyon sok kérdés vetődik fel, amelyek véleményem szerint az eljárási szabályzat egyszerű kiegészítésével még nem kerülnek kielégítő megválaszolásra. Ezek tehát olyan kérdések, amelyek nem csupán a parlamentet érintik, hanem intézményközi kérdések is, tehát a parlament és a bizottság közötti területet érintő kérdések. Az egész eszköz nem döntési eszköz, nem a közvetlen demokrácia eszköze, hanem egy részvételi, particip, participatív demokrácia eszköze. Hogyha sikerül ebből valami jót kihoznunk, akkor az azt jelenti, hogy sikerülni kell megszervezni a párbeszédet a polgárok és az intézmények között. A polgároknak az kell, hogy legyen a benyomásuk, hogy az ügyeiket az ügyeiket az intézmények meghallgatják, ezekkel foglalkoznak. Többet nem tudunk igen azoknak a polgároknak, akik egymillió aláírás gyűjtöttek egy adott ügyben, de nem is ez a polgári kezdeményezés célja. Éppen ezért nagyon sok múlik az, hogy hogyan szabályozzuk ezt az eljárást, hogy milyen keretek között zajlik ez a kapcsolat, vagy pedig itt egyszerűen két vonat elmegy egymás mellett, a polgárok gyűjtik az aláírásokat, az intézmények pedig tovább végzik munkájukat, és aztán valahogy ezek ö, egymásba ütköznek, anélkül, hogy ezt észre szabályoznánk, vagy pedig ezek a vonatok teljesen más irányba, más vágányokon haladnak, más irányokba. Nos, akkor ez nem jelenteni a demokrácia erősítését, éppen ellenkezőleg gyengíteni azt. Éppen ezért nagyon fontos hogy hogyan érjük el, hogy ezek ne egymás ellen haladó vonatok, vagy pedig ne párhuzamosan haladó vonatok legyenek, hanem hogy hogyan lehet a polgárokat valahogy bekapcsolni a parlament, illetve a bizottság munkájába. Ez az a nagy kérdés, amit most meg kell oldani, hogy itt ne keletkezzenek vonat balesetek, hanem megfelelően haladjanak ezek a vonatok. Nos, itt 36 éves tapasztalat van már a szabályozással, hogy hogyan lehet a polgári részvételt a parlamenti munkában erősíteni. Itt az cél, hogy az embereket ne frusztráljuk, hanem olyas valamit ígérjünk, amit be is tudunk tartani, tehát hogy komolyan véve érezzék magukat, ugyanakkor szabadok maradjunk, és ne kerüljünk nyomás alá parlamenti tevékenységünk gyakorlása közben. Nagyon sok pontot kell itt megvizsgálnunk véleményem szerint. Tehát, hogy mi történik, hogyha egy millió aláírást átadnak részünkre, és hogyha befogadhatónak nyilvánítják az ügyet, ezt is bele kell a jelentésbe. Aztán a meghallgatások elképzelése, ez az utolsó napig vitatott volt, és aztán egy kompromisszum alakult ki a legutolsó órában, a trialógus keretében, ahol elhangzott, hogy van igény ilyenfajta meghallgatásokra, és a bizottság és a parlamentnek biztosítaniuk kell, hogy ezeket a meghallgatásokat az Európai Parlament szervezi meg. Hogyha ez megfelelő, akkor a bizottság és más szervek is megfelelő szinten képviselve kell, hogy legyenek. Ez eléggé homályos megfogalmazás és passzív, tehát tisztáznunk kell azt a kérdést, hogy a bizottság ugye a címzet, nem hozzánk juttak be ezek a leírások, nekik kell megvizsgálnunk, hogy milyen módon adja át ezeket a parlamentnek. Aztán ki veszi át a parlament részéről ezeket, ki tárgyal a bizottsággal, a meghallgatások lebonyolításáról, hogy ez a mi és a bizottság időtermében egyaránt érezkedjen, és megfelelő szinten szervezzék ezt meg. Ki képviseli majd a bizottságot? Éppen azért észszerűnek tűnik számomra, hogy nem csupán itt a parlamenten belül kell az eljárást meghatározni, hanem a bizottsággal is egyeztetni kell, hogy hogyan fog majd ez a valóságban működni, kit kapcsolnak be, ki képviseli ebben a kontextusban a biztos, bizottságot, milyen időkeretre van itt szükség a meghallgatások esetében, nagyon különböző elképzelések vannak, hogy milyen formátumban történjék ez. Elég, hogy a petíciós szakbizottság van ott jelen. A, ők ezt követelik, szerintem ez nem elegendő, ez is egy tisztázandó kérdés vagy egy saját szerv kell, a petíciós szakbizottság együtt az adott szakbizottsággal például mi a szakbizottságok képviselőinek szerepe, kinek van szólási joga, kinek van döntési joga, hány polgárt hívunk meg, ki viseli a költségeket, milyen költségeket vállalunk mi, milyen költségeket nem. Tehát azt hiszem, hosszú ideig dolgozunk már ezeken a kérdéseken, különböző országokban tettem ezt. Az én javaslatom az lenne, hogy egy kezdeményezés, saját kezdeményezésű jelentést fogalmazzunk meg, ez tűnik számomra adekvát munka formának, és így ezeket a szabályokat egymással meg tudjuk vitatni. A saját kezdeményezésű jelentés kényszeríti kényszerítő erővel felveti majd az eljárási szabályzat módosítását, de még ez egy olyan kérdés, amit szintén tisztázni kellene. Jó lenne, ha mindezt úgy hajtanánk végre, hogy azok, akik ezen a területen tevékenykedtek, Tajana Valész, Alan Lemeszül és Gurmai Zita szintén bekapcsolva lennének ebbe a munkába, ez észszerűnek tűnik számomra, de jó lenne, hogy ezt egy olyan formában tennénk meg, amely minden kérdést szabályoz, megvizsgál és tisztáz, nem hagy nyitva kérdéseket, mert az ilyen dolgok, az a tapasztalatom, hogyha valamit nyitva hagyunk, tehát hogyha csak az eljárási szabályzatba írjuk ezeket be, és Mm, szabályozzuk, hogy melyik szakbizottság elnökök értekezlete vagy szakbizottság elnök dönt erről a kérdésről, de például a költségek viselésének kérdését nyitva hagyjuk, akkor ez mindig további-további vitákhoz fog vezetni, amire nincs szükségünk. Tehát ez egy, egy szabályozott eljárásra van szükség, amelynek keretében a polgárok érzik, hogy komolyan vesszük őket, hiszen a polgári kezdeményezés célja pontosan, hogy a részvételi demokrácia eszköze legyen. Amit mi biztosítani tudunk ennek keretében, ez egy eljárás, és azok a pontok, amik még nincsenek szabályozva, azokat most egymással megvitatva szabályoznunk kell. Elnök, söpflünk két szót. Yeah. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Urmai asszonynak, a néppárt nevében beszélek, Mendez de Vigo úrnak távoznia kellett. Urmai asszony világosan beszámolt arról, hogy hol állunk most. Mi általánosságban ezt támogatjuk. Egész évben a saját kezdeményezésű jelentést nem támogatjuk, elnézést Schaffner úr, de úgy tűnik nekem, hogy az új eszköz, amelyről vitatkozunk, az európai állampolgári kezdeményezés nagy siker lehet. A meglévő eljárások a legtöbb homályos pontot orvosolják. Szerintem a gyakorlatban a gondokat meg lehet oldani. Mi a participáción alapuló demokráciáról beszélünk, párbeszéd az állampolgárok és az intézmények között. Itt nem értek egyet Hefner úrral, de a túlszabályozás felé nem szabad elmozdulnunk, mert ez egyszerűen mi is itt a legjobb szó. Ez azt jelenti, hogy statikus eredmény lesz, vagyis blokkolja a az eszköz hatékony működését. Hogyha fix szabályaink vannak, amelyek azután elterjednek, ez értelmezést kíván, új homályt fog teremteni, és kettőséget, és szerintem inkább a nagyobb rugalmasság felé kell elmozdulni. Hefner úr, lehet, hogy itt a kultúrák összeütközéséről is van szó. Néhány kultúra a több szabályozást kívánja, mások pedig úgy gondolják, hogy éppen ez okoz egyet nem értést. Berro úrnak kell még szólnia, tessék. Köszönöm, elnök úr. Egészen röviden. amikor elkezdtük az állampolgári kezdeményezés koncepcióját megszervezni, akkor tudtuk, hogy gyorsan kell elmozdulnunk, haladnunk, mert ez már a Lisszaboni szerződésben is szerepel, vagyis hogy az állampolgároknak megvan ez a joguk. És azt is megállapítottuk, hogy az első év végére ezt meg kell valósítanunk, de éppen ezt a statisztikai és szervezési okokból több tagországban fennállnak ezek a problémák. Ezt áprilisig nem tudjuk megvalósítani. Viszont szükségünk van arra, hogy ezt minél hamarabb beindítsuk, és ne kezdünk ismét gondolkodni azon, hogy tanácsos-e állampolgári kezdeményezést bevezetni, vagy nem. Éppen ezért Lamassur úr és Gurmai asszony elképzelései rendkívül érdekesek, és ezek nagyon aktuális kérdéseket vetnek fel, ahogy Sefner úr mondta, a miután eltelik némen, némi idő az állampolgári kezdeményezés után, akkor értékelni kell, hogy mennyire vált be ez a folyamat, ez a mozgalom, és akkor lesz alkalmunk arra, hogy változásokat bevezessünk, hogy finomítsuk ezt az eljárást. És valószínűleg akkor lesz egy saját kezdeményezésű jelentés a háztól, és abban szerepelni fog, hogy milyen változásokra lenne szükség de úgy gondolom, hogy ha mindent egyszerre próbálunk megtenni, vagyis bevezetni, és közben jelentést is érni, akkor ez komplikált lesz, bronzúr. Kösz. Kösz. Bronx aztán Gurmai asszony zárja. Igen, az állampolgári kezdeményezés a participáción alapuló eszköz, a participáción alapuló demokrácia eszköze. De itt, ha ez szabályozott és korlátozó körülmények is vannak benne, akkor itt az elfogadási szabályokat is tisztázni kell, de az, hogy ez eh, milyen, ez szubjektív eh, megítélés kérdése. Vannak elfogadott eh, európai értékek, de a kérdés az, hogy a jövőbeli EU döntések hogyan alakulnak ennek fényében. Sefkovics biztos, szólt arról, hogy a kérdés, hogy melyik a legszubjektívebb megítélés. Nem zárja, zárná ki kifejezetten az ellentétes elképzeléseket az EU-ról, de kizárja az antiglobalista intézkedéseket, mert ezek a mostani liberalista politikákat ellenzik, közben ezt a politikát támogatják. A kérdés az, hogy mi lesz itt a demokratikus eljárás. Az állampolgárok, akik nem tagjai pártoknak, vagy nagy szektor érdekeknek, és ha egy millió ilyen ember összeáll, akkor ez valószínűleg teljesen ártalmatlan kezdeményezés lesz. Köszönöm. asszony, reagálni kíván. Mm, thank you very much. Köszönöm szépen a megjegyzéseket. Örülök, hogy valamennyien elolvasták a szöveget és a lehetőségeket tanulmányozták. Két különböző megközelítés van, ez világos. Megismétlem, hogy én az egyszerű, gyors megközelítés híve vagyok, ne bonyolítsuk a polgárok életét. Megfogalmaztuk a módosítókat, ezekben benne van minden, amit tenni kell, és a bizottsági elnökök dönthetnek majd arról, hogy melyek lesznek azok a bizottságok, amelyek érintettek. És továbbra is fenntartjuk a különböző megközelítések módszerét, de ezzel együtt én azt kérem, hogy a gyors, egyszerű, átlátható megoldást támogassák. Hefner úr. Ja, wir hatten ja die Frage auch schon... A kérdést a koordinátorokkal már megbeszéltük, és abban egységesek voltunk, hogy melyek a tisztázandó kérdések. Csak a mérték tekintetében különböztünk, de az érdemi kérdésekben egyetértettünk. A ko- koordinátorok között konszenzus van, a tekintetben, hogy ugyanazokra az alapokra építjük fel a rendszert, amely eddig is volt, arra a négy pillérre. Csak az a kérdés maradt nyitva, és erről a bizottságnak kellene döntenie, hogy milyen eszközöket használunk föl ehhez, tehát eljárási szabályzat módosítást, vagy önálló saját kezdeményezésű jelentést. Én továbbra is azt mondom, hogy a saját kezdeményezés jelentés jobb lenne, de a többi formával, megközelítéssel is egyet tudok érteni, amennyiben a kérdések legjobb megoldásához ezek vezetnek el. Schöpflin úr itt a kultúrák ö, egymásra ö, összeütközéséről beszélt, és eddig jó volt a szabályozás az eddigi körülmények között, de most kialakult egy vita. Én egyetértek azon, hogy gondolkodjunk ezen, de ne végtelen módon, hanem valamilyen konkrét célral, a konkrét cél pedig az, hogy jó legyen a szabályozás. Mi sia... Úgy tűnik számomra, hogy széleskörű egyetértés uralkodik azt illetően, hogy az eljárási szabályzat reformálásának útját kell választanunk. Nem bocsájtom szavazásra a kérdést, de úgy tűnik számomra, hogy ez a vélemény így fogunk eljárni. Aztán a jelentéstevőknek módosítókat kell benyújtaniuk, és a koordinátorok csoportja fog újra foglalkozni a kérdésről, hogy döntsünk. Aztán áttérünk a következő napirendi pontra, amely la La questione della eh, Nem, még a hetes pont előtt van egy másik napirendi pont, a szomszédság politika. Ordine del giorno. Esatto. È stato nominato relatore jelentéstevőnek neveztük ki az Európai Szomszédság Politika felülvizsgálata tárgyában Dafurat. Itt egy véleményről van szó, véleménytervezetről. Az AFET ö, ö, készít az alapdokumentumot november 14-én kell, hogy szavazzon erről. Dafur, hogyha bekívánja mutatni anyagát, tessék. Elnök úr, a bizottság, amint ön is tudja, reformba kezdett, és abban egyetértett mindenki, hogy javítani kell az európai szomszédsági politika kereteit. És a fő jelentés, amit az illetékes külügyi bizottság Davi úr, Sivjec úr és mások írtak, támogatja a bizottsági javaslatot, annak fővonalát, de szerintem hiányzik a mi támogatásunkból az intézményi dimenzió, és az intézményi következtetés főleg, hogy a szomszédsági politika megerősítése milyen intézményi következményekkel jár. Márpedig ezek az Európai Unió működését nagyon közvetlenül érintő dolgok, illetve a külső bilaterális és multilaterális kapcsolatrendszerünket is befolyásolhatják, ezért Szerintem stabil és fenntartható keretben kéne gondolkodnunk, ami a szomszédainkkal való kapcsolattartást illeti. Ebben a véleménytervezetben én igyekeztem a felmerülő gondoknak az okait feltárni, az első néhány bekezdésben a szomszédsági politika céljáról beszélek, ugye ez a gazdasági és politikai, integrációs politikai közeledés, társulás. A második bekezdésben megkülönböztetem egymástól a multilaterális fórumokat, mint például a Mediterrán Unió, amit egyébként szerintem, aminek a kompetenciai stratégiai kérdések megfogalmazására kéne korlátozni, és a szubregionális struktúrákat, illetve a bilaterális együttműködéseket, amelyeknek funkcionális szempontból továbbra is jelentősége van az, e- a gazdasági integrációhoz és politikai társuláshoz vezető úton. Az Mediterrán Unió tekintetében sokakkal együtt az a véleményem, hogy ezt nem jól tervezték meg, olyanok tervezhették ezt, akik semmit nem tudtak az EU-ról. És különösen nem tudtak semmit a földközi térségről. Ennek megfelelően kontraproduktív a szervezet léte létrejötte, és radikálisan meg kéne változtatni ahhoz, hogy értelme legyen. A külügyi bizottság nagyon zavaros és gyenge véleményt fogalmazott meg, és ezért ragaszkodnunk kéne ahhoz, hogy az affet az AFKO nyomására az európai menedzsment kérdését szigorúan a szerződések keretén belül kezelje, és a hagyományos végrehajtó szervezetek kezébe, illetve a külügyi szolgálat kezébe adja a végrehajtást. A négyes bekezdésben ráirányítom a figyelmet arra, hogy a parlamentnek egyre több munkával, feladattal fog ö, együtt járni, akár a bilaterális, akár a multilaterális együttműködés fenntartása, és egy kicsit túl gyorsan egyeztünk bele abba, hogy a ránk nemzetközi parlamenti ügyek mennyisége mennyi legyen, különösen a szomszédsági politikán belül, de nem csak ezen belül. Sokkal jobban különbséget kéne tenni az inter parlamentáris együttműködések különböző formái között. Az ötödik bekezdésben azt kérem a bizottságtól, hogy világosabban fogalmazza meg, that it brought in. és világosabban fogalmazza meg, hogy Marokkóval kapcsolatban és a Magreb, más országokkal kapcsolatban hogyan lépjünk tovább. Ezek az országok ugye most megszabadulóban vannak despotáiktól, és ezért nagyon fontos, hogy az európai fél aktívabban és egyértelműbben fogalmazza meg azt, amit javasolni tud és akar. A az arab világgal folytatandó intézményi kapcsolatrendszer területén a múltban nagyon sok zavaros, félreérthető koncepció versengett egymással. Ugye például a megerősített státusz az sem, szerintem semmit sem mond. Hatod sorban, a hatodik bekezdésben leszögezem, hogy most ugye két eszközt hoznánk létre, de ezek nagyjából ugyanarra hivatottak, és mind a kettő költségvetési kiadással járna, és az AFKO bizottságnak ragaszkodnia kéne ahhoz, hogy az AFET bizottság különböztesse meg pontosan az ő európai eszköz a demokráciáért ügyben és a másik demokrácia eszközben betöltött szerepét. És nagy hiba lenne, hogyha átfedésbe kerülnének ezek az eszközök egymással, mert ez félreértésekhez vezetne, és nagyon sajnálatosnak tartanám, hogyha ez így lenne. Tehát van ugyan különbségtétel a kettő között, de ezt még élesebben meg kell fogalmazni. Ez pedig az AFET bizottság dolga elsősorban. Végül pedig A legfontosabb javaslatok tekintetében pedig több koherenciára, egyértelműségre lenne szükség, mégpedig hosszú távon is, hogy stabilizálni lehessen intézményei, intézményi kapcsolatainkat azokkal az államokkal, amelyek nem EU tagállamok, a szomszédsági politika által érintett országokban nagyon nagyok és gyorsak a változások, és ezért rugalmas, közvetlen irányítási rendszerre van szükség. Ez jobb nekünk is, és jobb szomszédaink, szomszédainknak is. Például a tekintetben, hogy milyen társulási ö, formákba lépünk be velük, amelyek folyamatosan számukra és számukra is elfogadhatóak maradnak ezek a keretek. Eljött az ideje annak, hogy a szerződéseket újra módosítsuk. Ugye tavasszal szerintem ezt el kell kezdeni, és ki kell találni egy új ö, konvent napirendjét, amely az új szerződést készítené elő, és amelyben az EU-hoz való társulásnak új keretei is lennének. Négy módon lehetne az EU-hoz csatlakozni. Azon országok, amelyek a szerződéshez szükséges kritériumokat nem teljesítik, tehát a tagsághoz szükséges feltételeket, tehát nem csatlakozhatnak az EU-hoz, azoknak is adni kell egy keretet. A második körbe tartozhatnának azok az országok, amelyek elvileg képesek lennének teljesíteni ezeket a feltételeket, de most még nem teljesítik őket, és rendelkeznek is EU ambíciókkal. A harmadik kategória lehetne az, akik megpróbáltak, de nem sikerült nekik a feltételeket teljesíteni, a kopenhágai kritériumokat, ugyebár meg a konvergencia kritériumokat és egyébeket, Akik tehát egyelőre képtelenek ezek teljesítésére, és már egyszer kísérletet tettek a tagságra, és kéne egy negyedik kategória, ahol az úgynevezett parkoló országokat tartanánk, amelyek most nem akarnak vagy tudnak tagok lenni, de felmerülhet, hogy újra lendületbe jönnek. Itt bizonyos balkáni országokat gondolok ide sorolni. Illetve ez még mindig a harmadik kategória volt, és a negyedik kategória pedig azon országok kategóriája lenne, akik a föderatív Európával nem tudnak, nem akarnak együtt menni, de továbbra is tagok szeretnének maradni, vagy valamilyen módon társult EU tagok szeretnének lenni. Tehát akik nem vállalnának minden feladatot, funkcionális rájuk hárló feladatot az EU-n belül, de politikai partnerségben maradnának az EU core államaival, tehát akik ugye egy föderatív Európát elleneznek, de az unió tagjaként meg szeretnének maradni. Szerintem ez egy nagyon nagy jelentőségű vélemény most. Sokkal nagyobb ívű dolgokat tartalmaz, mint amit eddig valaha ilyesmiben megfogalmaztunk, és a külügyi bizottság jelentésével kapcsolatban szerintem nagy megrázkutatásokat fog okozni, de mivel fontos, hogy az AFET a szomszédság politikát újra fogalmazza, és folyamatosan változnak az idők és a körülmények és a viszonyok, fontos, hogyha minket megkértek egy vélemény megírására, akkor világosan elmondjuk, hogy mit gondolunk. Elnézését kérem, hogy nem tudtam meghallgatni DAF kolléga. Kötelezettségeim voltak. Guerrero kolléga kért szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok Duff úrnak a vélemény tervezetéért. Az, F, az AFKO saját kezdeményezésű jelentéséről írta meg ezt a véleményt. Van néhány pont a véleményben, amelyet ki kell emelni és támogatni kell. Van egy olyan pont, amelyel kapcsolatosan szeretnék még elgondolkodni. És egy harmadik aspektus, amely gondot okoz a frakciómnak. A pozitív pontok között, amelyeket támogatnunk kell szerintem, meg kell említeni Duff úr azon véleményét, hogy a jogállamiságot, a demokráciát és szerepünket a szomszédság politikában kiemeli. El kell ismerni, hogy amikor a szomszédokkal kapcsolatot tartottunk fel a múltban, akkor vajon mindig helyeztünk elég hangsúlyt ezekre az elemekre? Duff úr felhívást intézett a parlamenthez azért, hogy kapcsolódjon be a szomszédsági politikába, és ezt is támogatni kell, de szerintem el kell gondolkodni azon, amit a Mediterrán Unióról mondott. Én a spanyol verziót olvastam el, csak ezt tudom elolvasni, de abban az olvasható, hogy a Mediterrán Uniót intézményként vagy kezdeményezésként elutasítják. Egyetértek Dafurral, és nagyon sokan egyetértenek vele eltéren, hogy a földközi tenger déli térségében lévő szomszédainkkal való kapcsolatok nagyon sok területen messze voltak attól, hogy példaértékűek legyenek. Ismerjük az arab tavaszt, de ezek a kapcsolatok nem e, működtek egyik oldal előnyes, előnyére sem, és e, nagyon sok probléma volt ott. Arra is emlékeztet minket a fur, hogy 1995-ben e, a spanyol elnökség alatt fogadtuk el a barcelonai folyamatot, és ez az egész akkor indult. Azóta ott volt a közelkeleti, középkeleti konfliktus, és a viharos kapcsolatok az izraeli kormány és több földközi tengeri arab kormány között, és ezek blokkolták a kezdeményezések többségét, és a politikai párbeszédet, és még a kereskedelem kiterjesztését is megakadályozták ezen országok és az EU között. Sok téren egyetértek Dafur diagnózisával, vagyis a Mediterrán Unió és a barcelonai folyamat nem ért el olyan pontot, amelyet kellett volna, de szerintem most megvan az esélyünk arra, hogy ezt helyrehozzuk, és átalakítsuk. Én a spanyol verziót olvastam, de ebből azt mondtam le, hogy Duff úr a Mediterrán Uniót tulajdonképpen nem támogatja, és Szerintem viszont újra kell indítani ezt az uniót, hiszen mindkét oldalon lehetőségek vannak, lehetőséget nyíltak arra, hogy többet tegyünk a földközi tenger déli partjának országait illetően. Szerintem ezt a bekezdést újra kellene fogalmazni. Záró megjegyzésem. Nem támogatom, vagy nem vagyok ellene Dáv úr kérésének, hogy másfajta társulást képzeljünk el azokkal az országokkal, amelyek tárgyalást folytatunk az EU-hoz való csatlakozásról. Ezt majd a szocialista frakcióban is felvetem és Dáfúrral is beszélni fogok, és remélem, hogy olyan álláspont alakul ki, amelyet jobban ki tudunk dolgozni, és el tudunk fogadni. Köszönöm. Söpflin kollega. Köszönöm, elnök úr. A néppárt álláspontját szeretném itt tükrözni. Azzal kezdem, amit Andrew Duff mondott. Igen, lázas, viharos időket élünk, ahogy mondta, és szerintem ebből következik, hogy ezen körülmények között nehéz eh, itt előre jelezni, mert eh, mindegy, hogy Fahrenheitben vagy eh, Celsiusban számítjuk, de, vagy mérjük, a hőmérséklet hol emelkedik, hol csökken. Egy stabil európai keretet szükséges lenne létrehozni, ahogy Dafur mondta. Ennek alapján meg kell nézni, hogy hol lehet erős intézményes megoldásokat kidolgozni. Szerintem ezen a területen intézményes deficittel állunk szemben. Szeretném a civil társadalmi eszközt megemlíteni, ez most kialakulóban van, és a hasonló kezdeményezéseket. Nem tudom, hogy az értékek kiegészítése, kiigazítása az ENSZ-ben mit jelent. Szerintem nem fogadjuk el az ENSZ összes értékét, ezek különbözőek az EU értékeitől lehet, hogy az ENSZ-nek kellene inkább ezt a kiegészítést elvégeznie, de ez egy másik vitatárgya. Második pont, az a véleményünk, hogy nem elég a mediterrán dimenzióval foglalkozni, a keleti dimenziót sokkal erőteljesebben meg kellene fogalmazni az EU-ban, mint ahogy az most történik. Harmadik pont, úgy gondoljuk, hogy itt a nyelvezet túlságosan erős, nem jó a koncepció, nem jól lett kidolgozva, kontraproduktív, ez nekünk nehezen elfogadható. Következő pont az Euronest és az Euromediterrán parlamenti közülés. Az Euronest nem működik kiválóan, de azért érdemes megtartani. A fő nehézségek őket ismerjük, de azért mégis erősködünk kell rajta a hiányok, hiányosságok ellenére. Utolsó megjegyzésem, hogyha megnézzük az új társultak kategóriát, itt nagyon óvatosnak kell lenni az image-t illetően, a prezentációt illetően, mert nehogy egy másodosztályú tagság alakuljon ki, nagyon sokan ezen a véleményen vannak európai politikai térségről kellene elgondolkodni, ezt így lehetne elnevezni, vagy valami hasonló módon. Rendkívül fontos gondoskodni arról, hogy Svájc és Norvégia ennek legyen része, mert ez státuszt biztosítana azon országok számára, amelyekre ön gondolt, mert ez egyébként nem történne meg. Világosnak kell lenni, a lehető legvilágosabbnak, hogyha valaki társult státuszt kap, ez nem jelenti, hogy valaki örökké ott marad, tehát van mozgás, lehetséges a mozgás egyik státuszból a másikba. Itt legyünk világosak. Tetszik nekem az az elképzelés, hogy partnerség legyen néhány eh, állama, de legyen egy salon de refusés, talán így volt ez az EK-val a 60-as években, ez a parkolás, parkolópálya, majd 1993-ban. De ezt nagyon gondosan kell megalkotni azért, hogy ez elősegítse és ne késleltesse a célokat. Köszönöm. Prego, onorevole De suite, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálok Duffurnak ehhez a vázlathoz, tervezethez, nagyon érdekesnek tartom, lenne azonban néhány kérdésem. Amikor az Európai Mediterrán Unióról beszélünk, akkor az merült föl, hogy a felelősséget a fő képviselőnek kéne adni. Ez elfogadható számomra, de az Európai Parlamentnek, nekünk Folyamatos a leszmeserénk, párbeszédünk a főképviselővel. És ez nem így van a nemzeti parlamentekkel. Tehát ez azt jelenti akkor, hogy ha ezt a területet a bizottságnak adjuk, akkor ezzel a nemzeti parlamenteket kizárjuk a jövőbeli párbeszédből, míg mi továbbra is párbeszédet folytathatunk, hiszen nekünk megvannak az eljárásaink a bizottsággal való és az alelnökkel való kapcsolattartáshoz. Tehát szerintem akkor, ha el is fogadjuk azt, amit Dafur mond, ki kéne találnunk, hogy a nemzeti parlamentek beleszólási jogát a mediterrán politikába, földközi tengeri térség ügyeibe meg kell teremteni. Másodszorban pedig engem nagyon érdekelne ez a társultagság. Dafur, ha jól emlékszem, három vagy négy kategóriát különböztetett meg a tagság szorossága tekintetében. Meg lehetne fogalmazni tisztán, hogy mi egy ilyen társult tagságnak a célja, értelme, és nem lesz akkor feszültség az egyes országok között, és minden egyes országgal egyenként fogjuk megtárgyalni, hogy, hogy milyen kategóriába tartozzon, ez egy csomagon belül lenne, vagy pedig minden kategóriát külön kezelnénk, és külön feltételeket írnánk elő minden kategóriához. Ezek a kérdéseim tehát Darfurhoz, főleg a nemzeti parlamentek szerepe foglalkoztat, mert ha az valósul meg, amit Darfur mond, akkor jogosan azt fogják érezni, hogy kirekesztettük őket egy eljárásból, amihez éppen most kapták meg a jogot, hogy részt vegyenek benne, tehát akkor valamilyen módon ezt kompenzálni kell a számukra. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm önnek is, Schmidt úr. Most ennyi kolléga kap szót. Right, thank you, Chairman. Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy szót kaptam. Ami Dafur mondott, nagyon érdekes, izgalmas felvetés. Jegyzeteiben, megjegyzéseiben azt mondja, hogy tavasszal amúgy is módosítanánk a szerződéseket. Ez egy kicsit ellentmond annak, amit az angol brit miniszterelnök mondott nemrégiben, hogy ő nem látja a szerződések módosításnak lehetőségét a közeljövőben. Miközben ez egy érdekes ötlet, amit a FUR felvet, ez a négy kategóriás rendszer, de azok a tagállamok, akik a további integrációtól elzárkóznak megfogalmazás, mintha az Egyesült Királyságra vonatkozna, mert nálunk valóban ez egy aktuális téma. Nos, az Egyesült Királyság belemenjen egy ilyen társultagságba? Ha ezt meglépnénk, akkor két kérdés merül föl. Ebben a kategóriában mennyi lenne egy társultagnak a befizetési kötelezettsége? És milyen szabályok vonatkoznának rá, különösen a külügyi politika és migrációs politika területén? Grazie, adesso a... Köszönöm. Válaszadás céljából DAF kolléga kap szót. Köszönöm mindazoknak, akik kommentárokat fűztek a véleményemhez. Vannak szabályok egy vélemény készítésekor, és magyarázó megjegyzéseket nem lehet hozzáfűzni, hiszen a hosszúságát megszabják a szabályok. Hogyha írhatnék a szakbizottság elnökének, és ezt körbe lehetne adni az összes tagnak, azért, hogy jobban lássák, milyen természetű az én erősen kritikus meglátásom mindazzal kapcsolatosan, ami etéren eddig történt. De elfogadom azt, ahogy Gerer úr mondta, hogy szeretném-e én ezt megszüntetni, vagy nem. A válaszom nem, de hogyha ez fenn akar maradni, ez az említett kezdeményezés, akkor ezt át kell alakítani. Mert a potenciálját jelenleg még nem használták ennek ki. De hogyha azt akarjuk, hogy ez megtörténjen, akkor ezt bizonyos szabályok közé kell beszorítani, mégpedig a közös kül- és biztonságpolitika kereteibe. Ez még nem történt meg. Ha megengedik, akkor erről még egy kicsit írnék, hogy megmagyarázzam az álláspontokat. Söpflin úr az értékek kiigazítása, amiről én beszélek, ez az Európai Unió és a szomszédai közötti értékek kiigazítása az enszen belül. Nem arról van szó, hogy egyforma értékeket fogadjon el az egész eh, ENSZ, hanem itt az alapjogok harcról gondolok, a korrupció ellenes harcról, az jogállamiságról, vagyis ezt köztünk és az összes szomszédunk között kellene egyeztetni akkor, amikor a nemzetközi tárgyalásokat folytatjuk. Ez számomra specifikus cél, és az afedbeli barátainkat erre kellene kérni vagyis hogy ezt a megközelítésükbe vegyék bele, akkor, amikor a szomszédság politika reformjára gondolnak. Messerschmidt úr szólt arról, hogy utaljunk a nemzeti parlamentek szerepére az EUFM-ben. Igen, a nemzeti parlamentek ebből kimaradtak. A parlamentet illetően mindaz, ami az EUFM-be történik, az e fölötti ellenőrzés és az ehhez való hozzájárulás meglehetősen sovány. Hetes bekezdés. Sokszor fel kell tenni kérdéseket. Az összes válaszsal nem rendelkezem. Éppen ezért szeretnék egy konventet, mert csak a konventen belül a bizottság, a miniszterelnökök, a nemzeti parlamentek, és bevonva Cameron miniszterelnököt is, valamint mi magunk, ha összeülünk, akkor tudjuk eldönteni, hogy milyen formája legyen a társulásnak. Söpflin úr szerint ebbe Norvégiát és Svájcot is bele kellene venni. Ez megkülönböztetett dolog lenne. Ez nem már eh, a régi privilegizált partnerség, partnerség lenne, ez egy olyan terminológia, amelyet én meglehetősen paternalistának találtam. Nem paternálisnak kell lenni ennek, hanem eh, jól működőnek, működőképesnek és jogilag valóban körülhatároltnak világos politikai és gazdasági célokkal. Bene, allora abbiamo Nos, tehát akkor ezzel zártuk a vitát az európai szomszédság politikáról. A szavazás időpontját is meghatározhatjuk. Én október 24-ét javaslom, hogyha jelentéstevő ezzel egyetért. Október 24, tehát ez azt jelenti, hogy a módosítók benyújtásának határideje már igencsak közeli, és ezt október 11-e kedden jelölném ki, 9 óráig lehet benyújtani a módosítókat. Rendben van ez így? Akkor áttérhetünk a következő napi rendi pontra. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása címmel. Itt a júliusi ülésen elhalasztottuk ezt a témát, most Dafur fogja bemutatni tervezetét a második jelentésről a választási folyamat tárgyában. Azonnal meg is adom neki a szót. Köszönöm. Újra felmerült a téma. Újra előttünk a dosszié. Nagyon kiterjedt és érdemi vitát folytattunk júliusban a plenárison, és aztán az AFKO bizottságban is erről a témáról. És megkértek, hogy vigyem el ezt a témát, és fogalmazzam meg a lehető legkonstruktívabb módon a kritikámat, illetve kezeljem a bizottság első olvasatban megírt jelentéséhez fűzött kritikákat. Ez most a második ilyen jelentés, megpróbálom röviden összefoglalni a változásokat. Jellegét tekintve ez a mostani szöveg hasonlít egy saját kezdeményezésű jelentéshez annyiban, hogy módosításokat javasolunk egy jogalkotáshoz, amelyek a hármas függelékben jelentek meg, és amelyeket egyelőre ö, parkoltattak, és a jelenlegi csomagnak nem képezik a részét. A feladatunk az, hogy egyszerűsítsük a dolgokat, és azoknak, akik újak ebben a témában, különösen gondolva itt az egész plenárisra, néhány megnyugtató dolgot kommunikáljunk. Azt javaslom, főleg, hogy erősítsük meg, nem halljuk a felszólalót, erősítsük meg a parlament mandátumát, amikor a parlament a tanácssal párbeszédet folytat, és a jövőbeli tárgyalások vonatkozó javaslatainkat a 11. bekezdés fogalmazza meg az állásfoglaláson belül. Az első bekezdésből kivettem a, az időtervre vonatkozó hivatkozást, mert volt egy érvelés, amelyel ugye nem értettem egyet, de nagyon gyakran elhangzott a plenárison is, hogy egy ilyen reform időterve ö, nem jó. Ahogy már korábban elmondtam ezen az ülésen, a gazdasági irányítás szóló vita különösen aktuálissá teszi a parlamenti reform kérdését is, tehát a legitimitása megvan a dolognak, de hogy ne vágjunk elébe a dolgoknak, és ne okozzunk pánikot egyesekben, kivettem a konkrét 2014-es évre való hivatkozást, mert meggyőződésem az viszont tényleg, hogy 2014 előtt ez nem hajtható végre. De rajta kell lennünk. Azzal vádoltak, hogy a pénzügyi vonatkozásokat nem vettem kellőképpen figyelembe javaslataim során, éppen ezért most beleírtam egy referenciát a szövegbe a költségekre vonatkozóan, a fő célom az volt, hogy a parlament költségvetését ne növelje meg. Hogy ez most zárt szavazás rendszer legyen, vagy, vagy félig nyitott, nyílt rendszer, erre vonatkozóan a tanácssal akarok vitát kezdeményezni, mert házunk megosztott ebben az ügyben 50-50 arányban, és külső partnereket kell találnunk bármilyen többséghez. A két 2005-ös a 751-es taglétszámra vonatkozó résszel kapcsolatban is van még mit a tanácssal megvitatnunk. Azt a véleményt, amely szerint egységes választási szabályokra lenne szükség Európa szerte, nem szerepeltetem a szövegben, mert a kérdés ugyan fontos, de ez nagyon részletes, bonyolult kérdés, és ebben inkább meghagynám az Európai Bizottságnak a kezdeményezés jogát, hogy ők mondják meg, hogy ezt hogy lehet megfogalmazni. A választási hatóságok mandátumának megfogalmazása kapcsán. Konkrétan beszélek Horvátországról. A bizottság nemrég fogadta el a jelentését, és most már nagyon valószínű, hogy Horvátország csatlakozni fog, ezért nem lehet nem reagálni arra a kérdésre sem, hogy az 751 mandátumot most majd másképp kell felosztani, és erre vonatkozóan viszont nem a bizottság fog majd javaslatot tenni, hanem nekünk magunknak kell <clears throat> javaslatot tennünk, és fenntartom azt, hogyha mi jól tárgyalunk a tanácssal a matematikai képletekről, akkor szerintem fenntartható lesz a jelenlegi elosztási rendszer, még hogyha ez a számokban kifejezve majd mást is jelent Horvátország csatlakozása után. Ezek tehát azok a változások, amelyek az elsőhöz képest a második jelentés változatban benne vannak, benne vannak és most annak örülnék, hogyha itt a bizottságban a lehető leggyorsabban lépnénk tovább, módosítsák a kollégák, javítsák, ha akarják, de utána, ahelyett, hogy egyből a plenárisra mennénk vele, mint múltkor, most szerintem először az elnökök értekezletével kéne elolvastatni ezt a javaslatot, egy informális vitát kéne velük kezdeményezni, valamit ugyanígy a tanács részéről az, a lengyel elnökséggel, hogy szűrjék ki előzetesen azokat a problémákat, amelyek szerintük később gondot okoznának. És a tanácssal közösen egy prioritás listát kéne felállítani a teendőkről. Ha nem tévedek, és tényleg lesz tavasszal szerződés módosítási eljárás, tehát hogy ez tényleg várható, akkor javaslatainkat feltétlenül ennek a kapcsán kell majd elmondanunk. Köszönöm. La parola all'onorevole Fox. Fox, úr kapszót. Uh, thank you, President. Uh... Köszönöm, elnök úr. Nagyon hálás vagyok önnek, 12-15-kor távoznom kell, mert másik helyen kell lennem, elnézést kérek, de szerettem volna hozzájárulni ehhez a jelentéshez. Vannak a jelentésnek jó részei, de olyan részei is, amelyekkel nem tudok egyetérteni. Sajnálatosan látom eh, a szövegrészt a képletről, ez egy kicsit fel lett vizezve, pedig ez eh, igen hasznos része volt az eredeti jelentésnek. A hármas bekezdés a reformok költségeiről szól, ezt üdvözlöm, és bármilyen változást végzünk, ez legyen költség neutrális, nem szabad terhelni a, az adófizetőket ezzel. A másik az európai választmány szerepe, ezt is üdvözlöm, ezt törölték eredetileg. Számomra a központi probléma a 25 képviselő, aki teljes kerületből, egyetlen választókerületből választanak meg, ez gondot okoz. Ez elvi kérdés. Duff úrnak az lesz a nehézsége, hogy előzőleg azt javasolta, hogy plusz 25 képviselő legyen, most nyitva hagyta a kérdést. Most azt fogja tapasztalni, hogy egy másik képviselőcsoport fogja ezt ellenezni, mert hogyha az összesből levonunk 25-öt, és hozzáadjuk a horvát helyeket, akkor a középméretű országok szenvedik ezt majd meg az új képviselői helyeket. Ön azt mondta, hogy a fő kritikákkal fog foglalkozni. Van egy kritika, amelyel nem foglalkozott, talán azért, mert ön a kettes bekezdéshez ragaszkodik, ezek a pán-európai képviselők. Hogyha azt akarjuk, hogy elfogadják ezt a jelentést, akkor a kettes bekezdéstől meg kell szabadulni, és gyanítom, hogy azért, mert itt a kettes bekezdés, ez meg fog bukni ez a jelentés, és éppen ezért az én baráti tanácsom az, hogy ezt törölje. Kicsit aggodalmat okoz nekem, az, hogy javasolta, hogy a vitát a plenárison mellőzzük, és informális megbeszélést folytassunk a család, a tanácssal. Tudja, hogy a kettes bekezdés nem népszerű, és ezért el akarja a hagyni a szavazást. Inkább menjen ez a plenárisra, és legyen szavazás a 25 pán-európai képviselőről, de szerintem, hogyha ez megtörténik, ezt a plenáris el fogja utasítani, és mi aggodalmat okoz az, hogy ön fél attól, hogy ez elutasítják. Szerintem nem hasznosak a páneurópai képviselők, de hallgassuk meg a plenáris véleményét erről az, mikor az utolsó alkalommal megvitattuk a DAF jelentést, akkor nem volt szavazás, mert a elnökök értekezlete nem tudott elképzelni egy olyan dossziét, amikor is az EU szerepéről való vitát ismét a plenáris elé terjesszék, és a demokráciát tiszteletbe kell tartani, és a választott képviselők véleményét is. Szerintem nem jó az informális vita a tanácsal, elnök úr. Jobb ez a jelentés, mint az előző volt, de a kettes bekezdés nem tetszik nekem, és jó lenne, hogyha a plenárison vita lenne erről, és a képviselők erről elmondhatnák a véleményüket. Köszönöm, Fox úr, Söpflin úr. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Duff úrnak ismételten egyetértek, amikor azt mondta, hogy itt vagyunk ismét ezzel a témával, és már részletesen és itt és más bizottságban is megvitattuk ezt a, az anyagot. A felülvizsgált verzióban sok mindennel együtt tud a néppárt érteni, de most megint visszautalok a délelőtti vitára a lázas időszak az, ami a problémát okozza. Nem csak retorikai kérdésem van. Ez az átalakulás, ez a reform támogatást nyerhet-e az állampolgárok részéről most ebben az időkben, vagy pedig az, és az EP-ben lesz-e nagy támogatottsága. Kételjeim vannak, láttuk ezt a nyár folyamán, nem vagyok biztos benne, hogy túl sok dolog azóta változott. Az, hogy tavasszal lesz-e teljes körű szerződés felvizsgált, ez egy másik kérdés. Most másra koncentrálunk, de jelen pillanatban ezt nem tartom valószínűleg. És szerintem ez hosszabb folyamat lesz, mint eh, ahogy ez kiderül a jelentésből, vagy tükröződik a jelentésben. Jó irányban lépünk, mégpedig azzal, hogy a 2014 eltűnt, hanem egy sokkal hosszabb folyamatot irányoztunk elő, és így a néppártnak ez az elképzelés nagyon szimpatikus, de ez még nem aktuális. Sokat tehetünk azért, hogy támogatást szerezzünk a változtatások mellett a jelentésben benne van a pán-európai lista. Szerintem ez most egy elmékedési időszak, és ez a vita megújítását kívánja, mivel változtak a körülmények, igen, lázas időket érünk, és mivel ez metafora, itt majd a hőmérsékletet ismét mérni kell egy bizonyos idő után. Vagyis, hogy mit a helyzet. Az elv és a pragmatizmus más irányba mutat szerintem. Én úgy érzem, és szerintem ez a néppárt álláspontját is tükrözi. Sajnálatos lenne, hogyha ezt az egészet elveszítenénk, de nem kell azzal, hogy túlságosan gyorsan haladunk. Én azért azt mondom, hogy legyünk itt óvatosak. Efner úr következik. Az a véleményem, hogy néha azonban előre kell szaladni, előre kell lépni, rendelkezni kell a kellő bátorsággal a jó lépések megtételéhez, Európa továbbfejlesztése érdekében, és nem hiszem, nem gondolom, hogy lehetetlenne megszerezni a támogatást a jó gondolatokhoz. És Andrew Duff javaslatát, amely persze nem új, hanem már több formában megjelen már házunk előtt, jónak találom, mármint hogy arra vonatkozó javaslatát, hogy legyenek pán-európai képviselők, amelyek elkezdenék elindítani a gondolkodást a nemzetiből az európai felé, hogy a polgárok látnák, hogy ez egy európai parlament, és nem a nemzeti parlamentek képviselői vannak itt, hanem európai közös érdekeket szolgálunk, tehát én ezt az európai dimenziót, ennek az erősítését jónak találom, és ezt nem törölném le az asztalról azért, mert esetleg megbukhat. És az európai pártok megerősítését, tehát hogy legyenek páneurópai listák és páneurópai pártok, feltétlenül jó gondolat, és ez arra kényszeríteni a pártokat, hogy maguk is európaibb módon folytassák le a vitákat, tehát nem, nemzeti kontextusban kampányoljanak az európai parlamenti posztokért. A jelentés mindenképpen jobb lett, ugyanakkor a frakcióm és én személyesen eleve támogattuk ezt a jelentést első formájában is, sokkal erősebben, mint mondjuk maga a liberális frakció, amelynek DAF kolléga tagja, mert jó iránynak, jó lépésnek tartjuk azt, hogy az európai és európaibb demokrácia felé mutat. Ugyanakkor van mit javítani rajta még mindig, nem csak azért, mert én személyesen nem értek egyet egy-két gondolattal, nagyon sok jó dolog van benne, hanem azért, mert az Andrew Duff által képviselt megközelítés szerintem eleve ö, lehetetlenné tesz egyfajta ellenkezést. Ha a kollégák részletesen elolvassák, akkor látják, hogy a korábbi kritikáknak most Dafur elejét veszi, nem olyan sarkos már a szöveg, és most már van esélye annak, hogy egy ugye nyílt végű, de, de akár ö, eredménnyel is kecsegtető eljárást elindítsunk, és egyre értelmesebbek ezek a javaslatok, mint például a májusra való előrehozása a parlamenti választásnak, és sok egyéb. Tehát konkrétan egyértelműen támogatom ezt a szöveget. Sajnos időközben Ashley Fox kolléga elment, pedig neki intéztem volna a szavaimat, mivel ő azt mondta, hogy ugye ezt a 25 képviselőt a 751-re kéne még rápakolni, tehát meg kéne növelni a parlament képviselőinek a számát. Ez biztos, hogy sokakban ellenkezést váltanak ki, de Ashley Fox azt mondta, hogy ha 751-en belül valósítjuk meg a 25 pán-európai helyet, akkor pedig ugyancsak lesz ellenállás, illetve hát másfajta lesz az ellenállás, azoktól kapjuk majd az ellenállást, akik a saját kontingenseiket féltik, ezek főleg a kisebb és középméretű államok lennének. Tehát nincs a problémának egyszerű megoldása, és nem is szabad belemenni egyszerűsítő megoldásokba. Úgy lehet elvenni a tüskét, az ellenzék erejét, hogyha egyszerű szabályozást alkotunk, meg világosan leszögezzük, hogy mit akarunk, és ez az, az kéne, hogy legyen, hogy a pán-európai listákon elnyert helyeket ö, a jóváírnánk a nemzeti parlamenti kvótákban, tehát ha valakit megválasztanak franciaként pán-európai képviselőnek, akkor a franciák túl menne el egy mandátum, és így tovább, és akkor így a német rendszer érvényesülne meg egyébként, mert Németországban is két szavazata van a szavazóknak. Az első szavazatukkal egy személyhez kötődő mandátumot választanak meg, ugyanakkor, amikor az összmandátumokat összeállítják a parlamentben, a másik a listás szavazattal egészíti ki a név szerintit, és így az összessége a mandátumoknak mindig ugyanannyi marad. Tehát szerintem így mindkét potenciális ellenzéknek el lehet venni a tüskéjét a talpából, és akik amiatt aggódnak, hogy most Dafu javaslata ellenállásba ütközik, egy ilyen okos javaslattal ö, okafogyottá válnak, illetve hát az érvelésük okafogyottá válna. Remélem, hogy sikerül ebbe az irányba lépni. Köszönöm, még hárman kértek sót, és 12.30-kor le kell zárnunk, hiszen ha nem, akkor lekésem a repülőgépet. Kérem tehát, hogy legyenek nagyon rövidek, elsőként Trameki képviselő. Kiitoksia, herra presidentti. Kahteen asiaan kiinnittäisin huomiota. Köszönöm szépen. Két pontra szeretnék utalni. Nagyon fontosnak tartom, hogy az embereknek legyenek álmaik, legyenek céljaik, hiszen álmok és célok nélkül semmit nem lehet elérni. És most saját személyemről szólnék. Hogyha valaki 50 éves, akkor olyan álmokkal él együtt, amelyeket már hosszabb ideje dédelget, és nem veszi észre, hogy újabb célok és álmok merülnek fel, amelyek talán sokkal jobbak. És most a két pontot illetően először is a pán-európai listákat illetően. Már korábban is elhangzott, és én is elmondtam, hogy nem lelkesít ez az elképzelés, és most, amikor követtem a vitát, még sokkal kevésbé lelkesedem ezért a gondolatért. Hiszen látszólag vannak jó és rossz pán-európai képviselők. Aztán ott van a 25 jó európai, a pán-európai listáról, és a többiek nem jó pán-európai képviselők. Nos, ezzel kapcsolatban jelentős kétségeim vannak, nem támogatom ezt. Hogyha erről, erről a listáról választottak volna meg, akkor kérdezném, hogy milyen felelősséggel viseltetem a választóim iránt. Szerintem a demokrácia pontosan azon alapszik, hogy egy kapcsolat van a képviselő és a választók között, és hogyha Finországban egyetlen választó között van, akkor ez a kapcsolat sokkal gyengébb, az egész Finországot be kellene utaznom, és hát ez nehézkes. Aztán, hogy ezt tovább visszük ezt a gondolatot, akkor felvetődik a kérdés, hogy a parlamentnek kell-e arról dönteni, hogy most plusz vagy mínusz 25 képviselő legyen, ezt szintén hibásnak tartom nézést. Még két másik személy is szót kért, és aztán ott van még Dafur zárszava. Kérem, tehát legyen nagyon, nagyon rövid. Köszönöm. Na. Kyllä mä toivoisin, että siinäkin noudatettaisiin sitä. Nos, a tanács üléséről is szó esett. Azt hiszem, hogy először a parlamentnek kellene kidolgozni a álláspontját, és, és csak utána kell a tárgyalásokba bocsájtkoznunk a tanácssal nagy, nagyra becsüléssel viseltetem szakbizottságunk iránt, de ez csak egy kis része a parlamentnek és a demokráciának szélesebb alapokon kellene nyugodnia. Elnök, köszönöm. Gualtieri úr következik. Köszönöm, elnök úr. Úgy vélem, hogy a közelmúltbeli események a gazdasági pénz, pénzügyi válság világosan azt mutatják, hogy Európa politikai és demokratikus szempontból nagyon fontos, és ennélkül a szempont nélkül a gazdasági kormányzással sem tudunk megküzdeni. A ciklus vége előtt foglalkoznunk kell a parlamenti képviselői helyek elosztásával, újra elosztásával, az új ö, ö, tagok, államok csatlakozása következtében. Tehát ezzel a problémával is ö, foglalkoznia kell a parlamentnek. A szocialista frakció a DAF jelentés mellett szavazott ebben a szakbizottságban, és nem lenne problémája azzal sem, hogy ugyanezt megtegye a plenárison. Tudatában vagyunk annak, hogy széleskörű egyetértést kell elérnünk, egyetértek azzal, hogy térjünk vissza a szakbizottsági munkához. Tudatában vagyok annak is, hogy mennyire problematikus a szerződés reformja, ezért támogattuk a rugalmassági záradékot, amely lehetővé tenné, hogy a pán-európai listát is bevezessük a hatályos szerződésbe. Így lehet a Hefner féle koncepciót nevezni. Na most mit is tegyünk? A jelentéstevő javaslata, ha jól értem, az az, hogy kezdjünk párbeszédet a tanácssal, kezdjünk tárgyalásokat, még azelőtt, mielőtt a jelentés formális elfogadási eljárása lezárulna. Vannak erre már precedensek, például az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatos tárgyalásokat egy szakbizottságbeli szavazás alapján indítottuk meg, és aztán a plenáris szavazás szentesítette a megállapodást. Egy olyan precedensről beszélünk, amely nem a hagyományos együttdöntési eljárás kereteibe illeszkedik. Ami tehát minket illet, nem élünk kifogással ezzel az eljárással szemben, azonban tisztázni kell, hogy milyen alapokon tárgyalunk, mert vagy azon az alapon tesszük ezt meg, amit ez a szakbizottság már megfogadott, ez a régi DAF jelentés, vagy pedig ezen új szöveg alapján, de ebben az esetben erről a szövegről szavazni kellene. Igaz, hogy itt van egy nyilvánvaló egyezés a két szöveg között, ugyanaz a szerzőjük, de azt hiszem, hogy itt mindenképpen tisztázni kell a dolgokat, és ami minket illet, Szerintünk vitát kellene kezdeni a tanácssal ezen szakbizottság álláspontja alapján. Elnök, Bronx úr szerepel még a felszólaló listán. Kérem azt önöktől, hogy én is ellenzem a kettes bekezdés, amely a 25 páneurópai megválasztott képviselőre vonatkozik. A demokrácia azt jelenti, hogy az emberek kormányoznak, és egyetlen identitásról van szó, nem önkényesen válaszolnak meg személyeket. Ezt jelenti a demokrácia. Duff úr azt várja, hogy lesz páneurópai identitás, de mások másképpen gondolkodhatnak erről. De ez jelen pillanatban nem létezik, és a páneurópai választás páneurópai pártokkal anélkül, hogy legyen ezelőtt egy közös identitás, ez érthetetlen nagyon sok választónak. Sőt, ez azon pártoknak ad majd előnyt, amelyek a pán-európai megközelítést támogatják, és előnytelen lesz azoknak, akik ezt a megközelítést nem osztják. Köszönöm a választ. Most pedig a munkálatok végére érkeztünk. Nos, itt a Lisszaboni szerződés egy egységes választójogi törvényt irányoz elő, tehát mindent meg kell tennünk, hogy ne buktassuk meg egy második alkalommal újra a plenárisan ezt a szöveget, az észszerűnek tűnik számomra. Tehát ezért tárgyalásokat kell kezdenünk a tanácssal egy szűkörű parlamenti képviselői csoporttal. Az is igaz, hogy ez a szakbizottság nem fosztható meg hatásköreitől, orientációs hatásköreitől, tehát mindenképpen szavazásra kellene sort kerülítenünk, de kérdezem Daf úrtól, hogy tekintettel erre a késői időpontra nem lehetne-e a koordinátorok ülésén megtárgyalni ezt a kérdést, amelyre a jövő héten kerül sor? Uh, well, Mr. President, we could. Elnök úr, megtehetjük ezt is, de uh, hogy mondjam el, hogy köszönöm a megjegyzéseket, és Fox úrnak, ha itt lett volna, azt mondtam volna, hogy a bizottság most tulajdonképpen arra kért föl, hogy ragaszkodjak azokhoz az elvekhez, amelyeket már az első olvasat, első jelentés kapcsán megfogalmaztunk, és amennyire lehet, maradjunk hozzájuk közel. ő kisebbséget képvisel, Bronx úr is ennek a kisebbségnek a tagja, ezt az előző szavazás megmutatta, de úgy látom, hogy a bizottság nagy többsége a páneurópai helyek megteremtését támogatja. Bronx úrnak elmondanám, hogy nem nem a pán-európai identitás megteremtésén dolgozgatok itt, hanem a nemzeti identitáson való túllépésen. És ez nem ugyanaz, és azt hiszem sok polgár egyetért azzal, hogy a nemzeti vakság fölé kellene emelkedni. Ami pedig az eljárást illeti, a módosítók idei begyújtási határidejét ki kell most tűzni, de a vitát folytatni kellene a bizottságon belül, főleg arról, hogy mi történjen majd ezek után, azok után, és tényleg az elnökök értekezletéhez lehessen ö, informális párbeszéd ügyében fordulnunk, vagy pedig illetve a tanáshoz is informálisan, vagy sem. Mert szerintem ez fontos lenne, hogy a tanács még informálisan is inputot tudjon adni a dologhoz, és a bizottság akkor tud jó anyagot előkészíteni és javasolni, hogyha tudatában van ezeknek az érzékenységeknek. Eltjéri úrnak köszönöm, és Gerald, Gerald Hefnernek is, hogy egyetértenek velem ebben, és a néppárt is, ha jól érzékelem. Söpflin úr egy reflexiós időszakot szeretne, de a, jó, ha lesz ilyen, akkor legyen bátor időrendje, tehát okos, gyors, intenzív gondolkodást tervezzünk meg, amely az Európai Unió és a mi házunk hírnevét javítja. Elnök úr, szeretném, hogyha kihirdetné a módosító benyújtási határidejét. A titkárság azt javasolja, hogy a módosítók benyújtásának határideje legyen október 27-e, ez egy elég közeli időpont, de lehetővé teszi, hogy mi ebben elgondolkodjunk ezen a témán. Ez rendben van így? nem lehet a kifogást, akkor ebben így állapodtunk meg. Emlékeztetnék arra, hogy a szakbizottságunk következő ülésére október 11-én 15 órától 18.30-ig, illetve október 11-én 9-től 12.30-ig kerül sor. mindig bírói tisztségeimre emlékezve mondom azt, hogy a meghallgatást, a tárgyást lezárom. Nem, itt a szakbizottság ülésének lezárásáról van szó.